Państwa, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Kezdjük meg a délutáni ülésünket. Szeretném elmondani a vendégeinknek, hogy általában 15 órakor szoktuk kezdeni az ülésünket, de mivel ma nagyon sok problémánk van, vannak olyan pontok, amikről beszélnünk kell, ezért 11.30-kor kezdjük az ülést. Lehet, hogy sokak megszokásból 15 órakor érkeztek, és ezért van ez a kis késedelem. Figurájda urat szeretném üdvözölni, aki az Európai Számvevőszék eh, tagja. És eh, egy állásrólásról van itt szó, amit eh, a számvevőszék dolgozott fel, a bizottság javaslatairól van szó a KAP esetében 2020 után. Az agrárpolitika rendkívül fontos a szabadságunk számára, és a reform is. Ez kihat a parlamentre, a gazdálkodókra, és természetesen fontos ez számunkra, képviselők számára is, hiszen itt arról van szó, hogy nagyon sok indítványjal foglalkoznunk kell, és ez rendkívül kényes kérdés. Ma délelőtt már két jogakotási javaslattal foglalkoztunk, amely a KAP reform körébe tartozik. Ma délután is lesz még egy ilyen témánk. Kíváncsiak vagyunk természetesen a számövőszék véleményére, és persze az ő érveikre. Nagyon jó volt az együttműködés a számövőszékkel. Ez egy olyan munka, amely bennünket kölcsönösen erősít. az agrárpolitika végrehajtásáról, a reformokról van szó, és szeretnénk ezeket a specifikus pontokat még egyszer megvizsgálni, amelyek kihatnak a mezőgazdálkodókra a közös agrárpolitikában. Hogan biztos urat is szeretném itt üdvözölni, csatlakozott tehát a napirendi ponthoz, és ő is kitér majd Figueiredo úr tájékoztatójára a bizottság szemszögéből. És elmondja a véleményét a szemvőszék végkövetkeztetéséről is. Azt javaslom, hogy azonnal kezdjük is meg a munkát. 15 percet kaphatna Figureido úr, utána pedig a biztos úrnak adnám meg a szót, Üdvözlöm a többi vendégünket is. Mindenkit, akik eljöttek ma ide. A számvevőszék többi képviselőjét. És azt mondom, hogy akkor kezdjük is. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani. Azt, hogy meghívtak bennünket ide, hogy bemutassuk önöknek közvetlenül véleményünk eredményét a kap jövőbeli reformját illetően. Ez egy kötelezettsége a számvevőszéknek, hogy itt legyünk az ilyenfajta fajta vitákon, de azt kell mondjam, hogy ez öröm is számunkra, hogy eljöhetünk ide, hogy beszélhetünk közvetlenül a parlamenti képviselőkkel. Tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos a kap új rendelete, és tudjuk, hogy a kap óriási részét képezi az Európai Unió költségvetésének. Így a szemvőszéknek kötelezettsége van arra, hogy teljes mértékben áttekintsük azokat a kérdéseket, amelyek ezek a rendelethez kötődnek. Szeretném, hogyha egy PowerPoint-on keresztül mutatnám be a véleményemet. Először is szeretném kiemelni azt, hogy mik az alapvető véleményünk a kap részéről. Mi nem egy politikai testület vagyunk, önök a politikai felelősök. Mi csak egyfajta véleménnyel szolgázolunk önöknek. Az első az az, hogy számunkra fontosak a közpolitikák általános elvei, tehát megfelelően kell a szükségleteket definiálni. Azt kívánjuk megvizsgálni, hogy egyértelműek-e a célkötőzések ebben a, politika, ebben a politikában, az a közös agrárpolitikában. Azt vizsgáljuk meg, hogy jól meghatározzák-e az inputot, azt is, az is érdekel bennünket, hogy a folyamatokat megfelelően hozták-e létre, és hogy megfelelő-e a tervezés. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy az elszámoltathatósági mechanizmus helyes-e és megfelel-e ez a pénzügyi irányítás alapelveinek. Ezek azok az alapok, amelyek alapján mi véleményt adunk ki. A másik dolog az az, megvizsgáljuk a koherenciát és a konzisztenciát a politikán belül. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az új kap koherens és konzisztens-e a többi Európai Uniós politikával. Végezetül pedig véleményünket a korábbi eredményekre is alapozzuk, vagyis Kíváncsiak vagyunk arra, hogyha az új rendeletben mindent alkalmaznak, akkor ez hogyan viszonyul a korábbi eszközökhöz, és emlékeztetjük önöket a korábbi véleményeinkre. Szeretném kiemelni azt, hogy ezt a véleményt a bizottság kérésére, illetve a parlament kérésére hoztuk létre. Két részre osztom a vélemény bemutatását. Először is a kap definíciójáról szóló véleményünket fogom elmondani, utána pedig elmondom a mi véleményünket az új modellről. Az első részben, vagyis a kap definíciójának szóló vélemény, a fő üzenetünk a következő. Számunkra nem egyértelmű, hogy lenne itt egy hosszú távú elképzelés ezen új kap mögött. Nem azt mondjuk, hogy ne lennének itt tanulmányok, azt sem mondjuk, hogy nincsenek um, forgatókönyvek, de ezek nem egyértelműek, nem, nem egyértelmű a forgatókönyv a hosszú távú elképzelések esetében, amelyel alátámasztanák ezt az új kapot. A második üzenet, amit szeretnék önöknek elmondani, az az, hogy nem találtunk erős gazdasági bizonyítékot a kap fő eszközei esetében, vagyis nem találtunk megfelelő gazdasági bizonyítékot a közvetlen kifizetések esetében nem azt mondjuk, hogy ne lennének itt adatok, rengeteg adat van, rengeteg érv van, de nem látunk erős érveket, amelyekkel fel lehetne, fent lehetne tartani az összes kap eszközt, mert azt kell mondjam, hogy az új kap a régi eszközöket ismétli meg a korábbi kapból. A harmadik üzenetem az az, hogy a véleményünkben úgy véljük, hogy a, hogyha a környezetvédelmi és klíma ambíció erős a bizottság részéről, és én ezt nem tagadom, hogy ez erős lenne, de ez mindenképpen a tagállami választások eredményétől fog függeni, attól függ, mit választanak a tagállamok, és nem igazán tudjuk ezt, a bizottság ezt, ezeket a választásokat fogja majd elemezni, nem tudjuk, hogy minek alapján, milyen kritériumok alapján, és nem tudjuk, hogy ezt az értékelést hogyan fogják lefolytatni a jövőben. Úgy gondoljuk, hogy a 40%-os hozzájárulás a kapból a környezetvédelmi és klímapolitikákra. Úgy gondoljuk, hogy ez a 40%-os ráfordítás nem reális. Ezt a véleményünket a korábbi véleményünkre alapozzuk, a korábbi eredmények és célkötözések tekintetében. Negyedik üzenetem. Úgy gondoljuk, hogy a társfinanszírozási ráták nem tükrözik az EU értékét, Az EU értékét érték az Európai Unió politikájának fontos eleme, és nem látjuk a kapcsolatot a társadalmi ráta, illetve az EU hozzáadott értékek között. Van egy új elem a kapban, olyan értelemben, hogyha ezt összehasonlítjuk korábbi periódussal. Ez az új elem pedig az, hogy egy felső határt szab, szabnak meg a kifizetések esetében a magasabb gazdálkodásoknak. Ezt korlátozzák akkor, hogyha kizárják a fizetett és nem fizetett munkaköltségeket. Ezzel csökkenthetik a úgynevezett capping hatását. Ezek a fő üzeneteink. Milyen aggájaink vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen az új kap teljesítési modell. Hogyha a kapot önmagában egy politikának tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy nem változik sok minden, mert a fő eszközök folytatódnak, a költségvetési relevancia folytatódik, vagyis a kap eredmény modelljében viszont vannak változások. Négy kon- koncepció esetében a szubszidaritás, teljesítmény, egyszerűsítés és elszámoltathatóság. Mivel kevés az időm, mert most már csak 5 percen maradt, csak a teljesítményről és az elszámoltathatóságról fog beszélni. Arról fog beszélni, hogy ez a két elem hogyan jelenik meg az új kapban. A teljesítmény esetében úgy véljük, hogy jó az, hogy a teljesítmény alapú rendszer irányába mozdulnak el a politikák eredményét illetően, de úgy véljük, hogy a javaslat nem tartalmazza a hatékony teljesítményrendszer megfelelő elemeit. Jó az irány, de néhány fontos elem hiányzik itt. Ezért úgy véljük, hogy ez a javaslat nem teljes. Miért nem? Azért, mert a hiányzó elemek a következőek. A, az egyértelmű, specifikus mennyiségi EU célkitűzés, amely alapján a teljesítményt lehetne mérni. Hogyha teljesítményt akarunk, akkor ahhoz kellenek célkitűzés, és mérhető célkitűzésekre van szükség, mert hogyha nincs ilyen, akkor hogyan lehet mérni az elért eredményeket? Ez a kérdés. A második eh, dolog az az, hogy úgy gondoljuk, hogy eh, nincs egyértelmű kapcsolat az intézkedések és a célkötőzések között. Ez nem egyértelmű, a harmadik dolog. Úgy véljük, hogy szükség van egy teljes eredmény, illetve hatásindikátor csomagra. A véleményünkben azt mondjuk, hogy sok mindent kell még javítani ahhoz, hogy konkrét és jó indikátor csomag jöjjön létre. Ennyit a teljesítményről. A következő pont elszámoltathatóság. Az elszámoltathatóság szempontjából úgy véljük, ez a véleményünk, és ez nagyon fontos kérdés az európai számvevőszék számára, és szerintem a parlament számára is fontos kérdés ez a képviselők számára, mert lehet, hogy ez a javaslat egy gyengébb elszámoltathatósági kerethez fog vezetni. Miért? Azért, mert először is látnunk kell azt, hogy van egy pozitív elem, a bizottság képes lesz már tanúsítani a számlák valóságosságát, pontosságát és teljességét. De úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak nem lesz kapacitása arra, hogy kijelentse azt a kiadások nagy részében, hogy a kifizetések elértek-e a végső kezdeményezettekhez az EU szabálybetartása mellett, és hogy ezek részei-e a KAP stratégiai tervének, amit az EU rendelet előír. Az is fontos, hogy a számlákhoz kell egy független audit testületnek a véleménye, hogy a kiadások jogosak és szabályszerűek voltak. Tehát egy független audit cégnek, audit testületnek kell ezt tanúsítania. Azt kell tanúsítaniuk, hogy a kifizetések eh, jogszerűek és eh, szabályosak voltak. Azt láthatjuk, hogy a kap kiadásoknál a jövőben két különböző fajta kiadás lesz. Az első az, eh, ami a kap stratégiai tervén kívül esik, és vannak olyan kiadások, amelyeket felvettek a kap stratégiai tervébe. Az első 2%-át teszi ki a kap kiadásoknak, a második 98%-át teszik ki a kap kiadásoknak. Az első részében a kiadásoknak a 2% itt nincsen gond, a bizottság és önök ellenőrizni tudják azt, hogy jogos és szabályszerű volt-e a kifizetés. Ezzel nincsen gond, viszont a kiadások másik részében, amely 98%-át teszik ki a kap összes kiadásának, itt azt láthatjuk, hogy az alapján értékelik ezt, hogy helyes-e a teljesítmény jelentés, hogy helyesek-e az eredmények. Ez egy eredmény. A második dolog, az az, hogy lesz irányítási rendszerek értékelése. Azt vizsgálják meg, hogy betartják az alapvető előírásokat az irányító tületekben, viszont nem lesz arról semmilyen fajta tanúsítvány, hogy a végső kezdeményezettek esetében betartották-e az összes EU-s szabályt, erre vonatkozólag nem lesz semmilyen fajta nyilatkozat ezen rendszer alapján. Ez fontos számunkra, mert a parlamentnek kell bizonyos fajta szabályokat jóvá hagynia, amelyeket be kell tartania a véső kezdeményezetteknek. Szerintem a számvőszék véleménye szerint a parlamentnek tudnia kell azt, hogy amit ők jóvá hagytak, ezeket betartják-e a tagállamokban a véső kedvezményezettek szintjén. Ezért azt mondjuk, hogy nincsen semmilyen fajta értékelés független audit testület részéről arra vonatkozólag, hogy betartják a végső kezdeményezettek az EU-s szabályokat. Ezt látjuk, és ezt el kell mondanunk önöknek. Persze az önök feladata az, hogy eldöntsék azt, hogy akarják-e ezt, vagy nem. De hogyha nem akarják ezt a fajta értékelést, akkor azt kérném önöktől, úgy, mint auditor, úgy, mint az Európai Számvevőszék tagja, azt kérdezem önöktől, hogy miért hagyják jóvá a végső kezdvezményezettekre vonatkozó szabályokat, ha úgysem tudják azt ellenőriztetni akkor minek vannak ilyen szabályok, hogyha ezt megkérdeztem önöktől végezetül? Van egy nemzetközi standard az audit esetében, amelyeket nekünk be kell tartanunk a szabályok értelmében a számvevőszéknél. Kockázatfelmérési eljárások kellenek, és ilyenek vannak az új rendeletben, kellenek ellenőrzések is, te, ellenőrzés tesztek is, ez is megvan az új rendeletben, de megfelelő eljárásokra beleértve a különböző ellenőrzési eljárások tesztjét is, ilyen eljárásokra is kell, viszont nincsenek ilyen alapvető ö, eljárások ebben a rendeletben. Ez a gond. Ez a gond számunkra az elszámoltathatósági rend rendszerrel. Mindenképpen kell egy olyan fajta eljárás, amit egy független szerv végez el. A 2% esetében erre szükség van, ezt előírt. A 98% esetében viszont nincs ilyen előírás, és szerintünk ez a gond az elszámoltathatósági rendszerrel. Most már áttértünk a megfelelés alapú modellről a teljesítmény alapú modellre a kap esetében, és ez, ez erőteljes. Viszont továbbra is szükség van arra, hogy ellenőrizni kelljen a szabályok betartását, A bizottság szerint a ide vonatkozó tranzakciók már nem lesznek fizetések a végső kedvezményeznek csak a tagállamok számára. Viszont ilyen esetben nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy mi történik a kapviszedésekkel a tagállamokban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Több időt nem fogok most pazarolni, mert szerintem már kimertettem a 15 percet. Bardzo dziękujemy za Köszönöm szépen. különösen azért, hogy ilyen fegyelmezetten tartotta az időkereteket. Nos, szeretném megadni a szót a biztosnak. Önné a szó, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők, Figueredo úr, hölgyeim és uraim. Köszönöm a lehetőséget, hogy nyilvánosan válaszolhatok az Európai Számvevőszék jelentésére, véleményére. És rögtön az elején el szeretném mondani, hogy a Digi Agri és a szolgálatai mindig is jó együttműködést élvezhettünk a számvevő székkel. Lehet, hogy a felszólásom végére ez nem lesz teljesen egyértelmű, de azért az elején szerettem volna számodani. Először is el kell mondanom, hogy csalódott vagyok, hiszen miután megkaptam a közleményt, amelyet kiszivárogtattak, igazándiból nem volt lehetőségem arra, hogy ezt tanulmányozzam. Természetesen a számövészének megvan a joga maga véleményét megalkotni, sok területen nyilván rendelkeznek megfelelő szakértőlemmel és tudással, mi magunk vélemezni, véleményezni fogjuk természetesen a számvevőszéki jelentést saját alapján, viszont a következtetések egy részét elutasítjuk. Véleményünk szerint bizonyos félreértésekre kerülhetett sor, és félreértelmezésekre került sor a bizottság javaslatával kapcsolatban. Az, hogy ilyen félreértések és félreértések elő, félreértelmezések előfordulhatnak, az sajnálatos. A DJ Agri-nak a 2017-es év eleje óta folyamatos kapcsolata volt a, ebben a témakörben a számvevőszékkel. Egy egész napot eltöltöttek elemző osztályom vezetőjével. Kiváló beszámolókat hallhattak az adatokról, a bázisvonal kérdésekről és a alkotás kérdéseiről. Ezt követően a vélemény szerzői több hónapon keresztül együttműködtek a agrifőgazgatóság munkatársaival, nagyon nyitott, átlát, átvilág, átlátható folyamatban Október 16-án részletesen elmagyaráztam levelemben, hogy a bizottságnak, mik, a javaslat helyének mik az alapvető elemei, és hogy milyen módon ö, ö, helyezik át a hangsúlyt az egysérítésre, a teljesítményre és a szubszidaritásra a korábbi hagyományok helyett. Ö, sok olyan információt is megadtunk, amelyet a számvevőszék nem vett figyelembe, más alkalommal pedig bizonyos ö, ö, következtetések, amelyek hiányosságra utalnak, valójában nem indokoltak. Ilyen például a közös agrárpolitika jövőbeli szerkezetével kapcsolatos ö, ügyek, a közvetlen kifizetések kérdése, az élelemező biztonság és a közjó kérdése, illetve a bizottság által elvégzett hatástanulmányok ö, kérdése. Hagyj vessem föl például a környezetvédelmi és klímavédelmi témakört. Egyetértünk mindannyiban abban, hogy konkrét, javas, konkrét javaslatokra van szükség a klímaváltozás, a biodiverzitás, a környezetvédelme szempontjából. A javaslatunk nagyon konkrét EU-s követelményeket tartalmaz, amelyek ambiciózus tervet jelentenek új architektúrát építünk ezen a területen, a feltételesség erősítésével az első pilléren belül például, amelyet minden területen alkalmazunk az állattartással kapcsolatos kifizetéseknél új kötelező programokat indítunk, és a második pillér alatt is biztosítjuk azt, hogy az EU mezőgazdasági fejlesztési alapjával kifizetett összegek megfelelő módon e, ö, kerüljenek kifizetésre és felhasználásra a klíma specifikus célkitűzések megvalósítását segítve. Ezen kívül új elemeket is adtunk hozzá meglévő mechanizmusok megerősítése mellett, így például új cikkeit mondja ki azt, hogy a tagállamoknak jó nagyobb mértékben hozzá kell férni a konkrét klíma és környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához, tehát nem lehet tulajdonképpen lemaradni nem lehet a felelősséget elhárítani tagállamoknak a bizottság felé. 20%-ra, e, 40%-ra emelkedett e, e, ennek mutatója. Az Európai Uniós tervezési folyamat kapcsán az is meglep, hogy a számvevőszék milyen megjegyzéseket tett a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban. Ezek nagyon fontosak a gazdálkodók számára, különösen az életképességük számára. E tekintetben az egyezmény 39. cikkére hivatkoznék, amely meghatározza, hogy a kap egyik célja az, hogy a mezőgazdasági közösségek önellátását, megélhetését kell a közösségek politikával támogatni. A számvevőszék szerint azonban nincs eléggé robosztus gazdasági bizonyíték arra, hogy a hagyományos kifizetések megtartása <clears throat> valójában indokolt. Nos, fölmerül a kérdés, hogy a szemvőszék szerint, ezek szerint több, teljes mértékben meg kéne szüntetni a területi alapú közvetlen kivizetéseket. hiszen a bizottság rengeteg alapvető adatot biztosított a számvevőszéknek ezzel kapcsolatban. Nyilván ezek az adatok egyébként hozzáférhetőek nyilvánosan is, mi azonban lebontottuk ezeket az információkat kategóriákra, és egyértelműen az tűnik ki ezekből, hogy a közvetlen kifizetések, az élelmezésbiztonság, a klímavédelmi, környezetvédelmi és a vidéki, vidéki területek előképesek szempontjából kulcsfontosságú, tehát a közvetlen kifizetés. Úgy gondolom, hogy a növekedés, a foglalkoztatás, munkahelyteremtés kérdése kapcsán az, az számlavőszék figyelmen kívül hagyta az információk jelentős részét, és úgy döntött, hogy inkább megnézi azokat a jövedelmeket, amelyek a, gazda, a mezőségi gazdálkodóknak a mezőgazdaságtól független jövedelmeire vonatkozik. Ilyenek lehetnek az állami segélyek, és számos más forrás is. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a hatástanulmány igenis kiterjedt 2017-ben nyilvános egyeztetés alapján arra is, hogy milyen mód lenne a közös agrárpolitika ezen intézkedésének fokozatos kivezetésére. Ugyanakkor az alapszerződés egyértelműen közös agrárpolitikát ír elő, és meghatároz ennek a politikának a cél annak biztosítására, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók megélhetése biztosított legyen. Ezek a szövegek nem sokat mondanak az élelmezés biztonságról, azonban a biztonságnak nem lehetett más megközelítése, mint megmutatni azt, hogy a tanulmányok alapján, amelyet egy óriási kutató központ végzett el, a közös agrárpolitika megszüntetése drámai ö, ö, ö, zuhanást jelentene a mezőgazdasági jövedelem, jövedelem szintekben a vidéki területek megtartó képessége szempontjából ugyancsak nagy hanyatlátra számíthatnánk, az emberek elhagynák a termelőföldeket, és, egyre, és jelentősen nagyobb lenne az a nyomás, amely a környezetre gyakor, amelyet a környezetre gyakorolna egy ilyen változás. Nagyon sok politikai eszközt javasolnak a közös agrárpolitikára vonatkozó tervek, amelyek között egy minimális szintű közvetlen kifizetés lenne biztosított de az anyagaink a bizonyítékokat is felsorakoztatják annak érdekében, hogy az élelmezés biztonsága, a környezetvédelmi és a klíma ambíciók és a vidéki területek életképessége biztosított legyen. Úgy gondoltam, hogy ez az anyag világosan igazolja, hogy valóban támogatni kell az életképes gazdálkodást. Kevés időnk van, elnök úr, néhány ügyre szeretnék koncentrálni még. Először is a teljesítmény alapú elképzelés, amely valóban jogos, hogy a számolószék számára az érdekes téma legyen, hiszen világos bizonyítékok vannak arra, hogy az új teljesítmény alapú szemléletet nagyon sokan örömmel fogadják, itt az adott tagállami kormányok működésének átláthatóságán és teljesítményükön múlna Természetesen ez más, eltér, más megközelítés, mint amikor a kedvezményezetteknek a szabálykövetését vettük figyelem elsősorba. Ugyanakkor itt van egy csúsztatás. A bizottsági javaslatban szerepelnek azok az elvek, hogy az EU szabályokat kell a tagállamoknak követni, amikor megalkotják azt a jogi rendszert, ami a kezdeményezettekre vonatkozik az EU-s támogatási programokban. Például kitérünk arra is, hogy ellenőrzik, hogy a tagállami kormányzati szervek megfelelően működnek-e. Az Európai Bizottság tehát nagyon komolyan veszi a kormányzatok elszámoltathatóságának kérését, védenünk kell az adófizetők pénzését, pénzét, és folyamatosan igyekszünk javítani a helyzeten, és a, a számvevőszék maga is olyan bestést adott, amely ennek értelmében nagyon kicsi volt a hibarány, 2,2% a mezőgazdasági kifizetések terén, ami évtizedek óta az egyik legalacsonyabb arány. Tehát igazándiból a számvevőszék jelentése egyáltalán nem utal arra, hogy milyen nagy sikere van az, az Európai Uniós összegeknek, pénzeknek a közös agrárpolitika keretében való elköltése, mennyire, mennyire gazdaságos, mennyire sikeres, mennyire eredményes volt nem tudjuk elfogadni a végkövetkeztetések egy részét. Egy, ezt jó tükrözi az, az átfogó függelék, amelyet megküldtem az, az elmúlt héten a számvevőszéknek ezért szeretném felkérni őket, mint a szakbizottság tagjait és jogalkotókat, hogy gondolják át a bizottság részletes választát, amelyet megkaptak. Nagyra becsülöm azt a munkát, amelyet elvégeztek javaslatainkkal kapcsolatban, és örömmel e, tekintek a következő néhány hétben és hónapban az együttműködésre. Meggyőződésem szerint eh, el tudjuk érni közös célunkat, e, tudjuk egyszerűsíteni a közös agrárpolitikát, és biztos vagyok abban, hogy a szemvevőszék is örömmel fogadja, hogy elkötelezettek vagyunk az egyszerűsítés mellett, a szubszidiaritás érvényesítése mellett. Hogy mondjam még ellenek elnök úr azt a teljesítménye kapcsolatban, hogy az Európai Uniós célok az Európai Unióval szemben található kihívásokra reagálnak. Az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy ne csak általános célokat határozom meg. Kilenc konkrét, specifikus célunk is van gazdasági, környezetvédelmi és szociális dimenziókban egyaránt. Ezek a célkitűzések a lehető legkonkrétabbak egy Európai Uniós közös politikához képest, és természetesen minden egyes célkitűzéshez indikátorokat is vállaltunk a teljesítmény, a monitoring és az értékelés szempontjából ezeket áravonalmasítottuk annak érdekében, hogy realisztikus módon lehessen őket végrehajtani és figyelemmel követni, és ezen túlmenően átfogó indikátor készletet határoztunk meg annak érdekében, hogy robusztus alapokat fektessünk le a célok meghatározásához, a monetáris végrehajtáshoz, a politikai teljesítmény, politikákkal kapcsolatos intézkedések teljesítményének ellenőrzéséhez újfajta értékelés, tervezés ez. Teljesítményindikátorokat használunk, eredményindikátorokat használunk, és a monitoring rendszerre ugyanaz igaz, a, ráadásul hatásindikátorokat is használunk, amelyek a tervezésnek a következés körében jelentenek majd kiinduló alapot. Ezzel úgy gondolom, hogy az Európai Unió kap specifikus célkitűzését tehát legjobb itt tudjuk elérni. Fontos, hogy tagállami szinten koncentráljunk a teljesítmény figyelemmel kísérésére így tudjuk a politikák hatásait maximalizálni. Úgy gondolom, hogy ezzel meg tudjuk szüntetni azt a fajta félelem hangodat is, amely a gazdálkodókat jellemzi az auditokkal, az szabály, a szabályokkal teljesítése vonatkozó ellenőrzésekkel kapcsolatban. Nem a végső felhasználót, a végső kezdeményezettet kell megfojtani olyan szabályokkal, amelyeknek a teljesítése érvényesítése bonyolult számukra, miközben adott esetben csökken a jelenlegi rendszerben a gazdálkodók jövedelme. Ezért attól tartok, hogy meg kell változtatnunk ezt a rendszert, és pontosan e, ezért tettük ezt a javaslatot, e, és a, e, a törvényalkotók majd eldöntják, eldöntik, hogy szerintük így kellene ezt megoldani, vagy nem. Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję. Po wysłuchaniu teraz pana komisarza możemy poprosić o Nos, miután meghallgattam a biztos úr előadását, meghallgattuk, azt hiszem, hogy most hozzáláthatunk, neki foghatunk a vitának. Először a jelentéstevőknek adom meg a szót. Házkászi asszony kapja meg a szót először, át is adom a szót. Sí, muchas gracias, señor presidente. Después de escuchar al señor representante del Tribunal de Cuentas y al señor comisario y de haber leído eh, Köszönöm szépen, miután meghallgattuk a, uh, a biztos urat, illetve a számvevőszéket, illetve elolvasván az anyagokat. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy a számvevőszék kritikája túlságosan messze menő, hiszen a közvetlen támogatások rendszerét kérdőre vonja, megkérdőjelezi, és ez adja a mezőgazdasági támogatások gerincét a kapon belül. Úgyhogy szerintem ez a kap modellét támadja közvetlenül. Nem gondolom, hogy helyes lenne kritizálni azt, nem megszüntetni kell, hanem megerősíteni ezt a rendszert, hiszen a kap kedvezményezettjei segítenek a vidéki területek életben tartásában, hiszen ezeken a területeken súlyos demográfiai hanyatlásnak vagyunk tanúi. Ezen kívül fönn kell tartani azt az ágazatot, amely jó minőségű élelmiszert biztosít megfelelő áron Európa számára. Tehát nagyon fontos, hogy a kap létezzen szerintem. Ez nem csak az élőállattal, élőállattal gazdálkodók számára fontos, a mezőgazdaságban dolgozók számára fontos, hanem az európai állampolgárok számára is. Számszerűsíthető célkitűzéseket emlegetett, de szerintem ennek jelenleg nincs értelme, hiszen az Európai Unión határain belül nagyon sok nehéz eh, nehéz területet találunk, nagyon eltérő a földrajz, mondjuk a déli térségtől, hogyha lapföldre tekintünk, eltérő a talajminőség, eltérő az éghajlat. Ez pedig azt jelenti, hogy eh, várnunk kellene Várnunk kellene azon tanulmányokra, amelyek definiálják a tagállamok, egyes tagállamok helyzetét. Ezeket a különböző körülményeket, helyzeteket különbözően is kell kezelni. Hogyha az ön instrukcióját követnénk, akkor, akkor aláásnánk a kapot. A biztos urat hallgatva, Azt tudjuk, hogy a konzultációk nyilvánosak voltak, A nyilvános konzultáció keretében pedig nagyon sok minden elhangzott. Amikor azt mondjuk, hogy a rendelet nem határoz meg alapvonalat a környezetvédelmi kérdések területén, de hát hogyan is lehetne ezt kialakítani? hiszen először célkitűzésekre van szükség. Azok intéz, intézkedések, indikátorok, amelyek ezt a célt szolgálják, azokra is szükség van, tehát fontos, hogy a megfelelő sorrendben haladjunk. Szerintem bizonyos információkat át, információk fölött átsiklott, Úgyhogy véleményem szerint ennek a bizottságnak arra van szüksége a jelentés megvitatása során, hogy ne steril vitát folytassunk a reformról, hanem valóban a technikai intézkedésekről folytassunk eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm. <clears throat> Következő hozzászóló. Eh André úr. Igen, itt az Európai Parlamentben a demokrácia fellegvárában vagyunk. A liberálisok és a konzervatívok elképzelései nem egyeznek meg a szociáldemokraták egyez véleményével, de hát ezért folytatunk vitát. Nagyon köszönöm a jelentést, az elemzést a, pakról, a kapról, hiszen így vitázhatunk ennek a tartalmáról. és nagyon fontos a reformprojekt lábraállítása. Fontos, hogy megfelelő ambíciókkal, jövőképpel rendelkezünk, megfelelő, megfeleljünk a kihívásoknak, hiszen ezt várják tőlünk a, a gazdák, hiszen ezek a kérdések kapcsolódnak az élelmezésügyi kérdésekhez, az éghajlathoz, a táplálkozásügyi kérdésekhez. Egy reformról beszéltünk, de ez nem a kap reformja, hanem egy administratív reform, legalábbis úgy tűnik számomra. Először is ott van a szubszidiaritás, és azt látjuk, hogy egy valós átmeneti reformra van szükség, egy tranzicionális reformra európai szinten. Ez a gyakorlat nagyon jól mutatja a hiányosságokat az Európai Unió szintjén, a kapban, tehát meghaladva az MFF-et, ezért azt látom, hogy a mezőgazdasági kérdésekben hiányoz, hiányoznak az ambíciók. Biztos úr, nagyon sok technikai kérdésre reagált, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt már láttuk, ez már déjà vu, ott volt a tejválság, és akkor föl kellett lépni. Akkor azt hallottuk, hogy nem, nincs tejválság. Aztán lett mégiscsak tejválság. Tudjuk, hogy mi volt az eredménye, tudjuk, hogy ö, hogyan zajlottak a dolgok. Tehát nagyon fontos a határozott fellépés. Most azt mondja, hogy a reformok nem, nem felelnek meg a kihívásoknak, de valóban azt gondoljuk, hogy a nemzeti szint, a kérdések nemzeti szintre helyezése nem megfelelő lépés, nem feltétlenül ad választ. Stratégiára van szükség, az élelmezési kérdésben a biztonságra van szükség, és azt hiszem, hogy itt nagyon fontos a határozott fellépés. Úgyhogy valóban ez az ellenállás nem felel meg az előttünk álló kihívásnak. Figyeléd úr, Ami a gazdasági kérdéseket illeti, hogyha a közvetlen kifizetések nem garantálják a gazdák számára a bevételeket, hogyha szétválasztjuk a kifizetéseket, akkor a bevételek csökkenni fognak. És akkor mit teszünk? Ha az egészet a levegőbe dobjuk? És itt a piacról van szó, a közös piac szervezésről, a piaci aspektusokról. Mi a közös ebben, a közös piac szervezésben illetve a stratégiában? Hol van itt átfedés? beszéltünk a válságokról, és egyébként ebben a témában én is jelentést készítettem, illetve javaslatot tettem a bizottságnak, tehát ez az első kérdéskör, illetve hogy látja a vidékfejlesztési kérdéseket, hiszen ott még mindig költségvetési kérdésekben vitázunk, és attól tartok, hogy a vidék finanszírozási lehetőségei csökkenni fognak. Hány úr, tisztelt biztos úr, köszönöm szépen Figueiredo úrnak az előadását. Egy kicsit semlegesen kell ezt értékelni, és így számunkra egyetemű az, hogy a számvevőszéknek megvan a saját feladata és a biztosnak erre kell reagálnia. Számomra azonban egy kicsit irritáló volt az, hogy a számövőszék részéről csak a végkedvezményezetteknek folyósított kifizetésről beszéltek, pedig tudnunk kell azt, hogy itt igazából gazdálkodó családokról van szó, akik magas szintű élelmiszert hoznak létre, nem csak élelmiszert, hanem környezetvédelmi, kulturális teljesítményt is végrehajtanak, szociogazdasági teljesítményt is végrehajtanak. Amit tennünk kell, az az, hogy politikai értékelést készítsünk, egy egyensúlyt találjunk, és ebből vonjuk le a következtetéseinket, hogy a bizottság úgynevezett delivery modelljét és alkalmazhassuk. Lenne néhány konkrét kérdésem a szemvőszék jelentését illetőleg. A horizontális rendelettel foglalkozom, így néhány dolgot talán tisztázni kellene. A megfelelő biztonság a szabályok betartások szempontjából, a mechanizmusok szempontjából, figyelembe véve azt, hogy a helyszíni ellenőrzést a bizottság megszünteti. Ezek a mechanizmusok elegendőek-e? A kérdésem van a tanúsítványozó hely szerepével kapcsolatban is. A javaslat növeli a feladatokat az előirányzott eljárások elegendőek-e ahhoz, hogy a megfelelő technikai tudás meglegyen, és itt vannak még ezek a cselekvési tervek is, amelyekben a tagállamoknak különböző célokat kell meghatározniuk, hogyha itt 25%-ot túlépnek, akkor egy kötelező módon kell egy cselekvési tervet kidolgozniuk. Mennyire tartja ön ezt hatékonynak ahhoz, hogy egy semleges és hasznos elemzés lehessen készíteni a célok elérése szempontjából, és az előzési ráták mindkét pillérben különbözőek. Az első pillérben a direkt kifizetéseknél 1%, 5% a vidékfejlesztésnél, azonban a ellenőrzési rátákat is közelítik el egymáshoz, hogyha igen, akkor milyen szinten kell ezt megtenni. Ezek technikai jellegű kérdések, de az én jelentésemben ezek alapvető fontosságúak, ahogy mondtam. A politikai értékelés és az eredmény, amit képviselhetünk a gazdálkodók felé, ez a mi feladatunk, és hogyha közösen munkálkodunk ezen, akkor ebből lehet valami. Nem ö, tartom ezt én annyira kritikusnak, nem nézem ezt, nem szemem ezt annyira kritikusnak, mint a ö, kollégáim. Én szeretném ezt a folyamatot intenzíven kialakítani. Köszönöm szépen koordinátorok kapják meg a szót. Kérem röviden. Dessz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Figueredo úr, hogy itt van, és jelent nekünk a számvőszék részéről. A mezőgazdálkodás és a finanszírozás kapcsán én önnek ellent kell mondjak. A 40% az arány azért, mert nagyon sok más politikai területet nem Brüsszelen keresztül kell elszámolni. Ezt is el kell mondani. Az 1%-os közkiadások akkor, amikor 10 milli, millió gazdálkodó családról van szó, akik munkahelyeket teremtenek, és élelmiszert hoznak létre, ez, ez kevés. Persze lehet arról beszélni, hogy az 1%-ot tényleg helyesen költjük el, tényleg megérkezik el ez a gazdálkodókhoz, de mindenképpen jó lenne, ha látnánk azt, hogy nem a nagy támogatott a, mezőgazdá, a mezőgazdaság. 1900 61 óta a gazdálkodom. És összehasonlítjuk az akkori öm, gabona árakat, akkor azt láthatjuk, hogy 30 millióval többről van most szó. Szóval mindennek az ára felment, hogyha tartanánk az árakat, akkor sokkal magasabb lenne a gabona ára, és a mezőgazdaság sokat tett, tehát azért, hogy a jólét megmaradt Európában, ezt is látnunk kell. A 90-es években Bajorországban kiszámolták azt, hogy a bajor gazdálkodók hozzárulása a szociogazdasági szempontból kétszer akkora, mint amennyi pénzt kapnak. Tehát mindenképpen közösen kell azon lennünk, hogy a agrárpolitikát jól végrehajtsuk a bizottsággal együtt. Ezt majd megtesszük, persze. Én is szkeptikus vagyok a nemzeti felelősséggel szemben. Jobb lenne, hogyha ez Brüsszelben szabályoznák, de bizonyára megtaláljuk majd a jó megoldást. Caputo úr. Grazie, eh, grazie Presidente. Salutare il Consiglio. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is szeretném üdvözölni Figueredo urat, és köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, valamint üdvözlöm Hogan biztos urat is. Azt hiszem, nagyon eltérően ítélik meg a helyzetet. Mindkettőjüknek köszönetet mondok azért, hogy elmondták véleményüket, és ezzel gazdagították a vitánkat. Valóban a lehető legjobb megoldást szeretnénk föltárni a számvevőszék végzi munkáját, amely nem más, mint a jövőbeli fellépések ellenőrzése, előrevetítése, de néha figyelembe kell venni a mezőgazdasági ágazat különleges jellegét. Én a közvetlen kifizetések hatékonyságára szeretnék központosítani, illetve a környezetvédelmi intézkedések hiányosságaira, hiszen mindkét esetben egy olyan ágazatról beszélünk, amely szokatlan, és a közvetlen kifizetés célja, hogy ágazat specifikus segítséget nyújtson, és emellett a környezetvédelmi intézkedések megerősített kondicionalitással is ezt a célt szolgálják. Minden mellett egyértelmű, hogy előre kell lépni, és egyetértek a számvevőszékkel, Valóban látható, hogy a teljesítmény hanyatlik, akkor, amikor ezt nem egészíti ki a monitoring, tehát az, a nyomonkövetési tevékenység. A következő hetekben feladatunk az, hogy valamilyen megoldást találjunk. Köszönöm szépen azt, hogy gazdagították a vitát. Hajszling asszony következik. Nagyon szépen köszönöm ezt a jelentést, hiszen rámutatott a problémákra. Először is a nagy célja ennek a reformnak hiányzik, és ugyanúgy folytatjuk, mint ez idáig, csak új címeket adunk, a címek kitűnőek, de hogy a célokat elérjük-e a klíma és a környezetelem tekintetében, az kérdéses. A tagállami agrárminiszterek ezt jónak tartják, én ezt látom, hiszen azt mondjuk, hogy a minden, minden tagállam azt csinál, amit akar, megnézzük, hogy ez nagyjából belepasszol a mi rendszerünkbe. Hogyha a DJ Agri a, tagá- a munkatársai felét elveszíti, akkor persze, hogy ezt átadják a tagállamnak a, a feladatokat, de nem lehet, hogy csak a címeket változtassuk meg. Meg kell hallgatnunk azt, hogy Hogan úr is, amit elmondott, vagyis a direkt kifizetések csupán csak az élelmiszerbiztonságot lehet biztosítani. Szerintem a hektár alapú kifizetés és az élelmiszerbiztonság nem igazán kötődik egymáshoz. Az, hogy a pénzt akkor kapják meg a pénzt, hogyha a hektárok alapján van a kifizetés. Nagyon sok tanulmány azt mutatja, hogy a kifizetés azt kapja meg, aki a bérbe adja a földet a gazdálkodónak. Ez sem megfelelő A 70% az első pillérben, ez sem a jövőben vezető út. Egyetértek a számövőszékkel abban, hogy a klíma célokat az első pillér kifizetésével nem lehet elérni. Nem találtam egy pontot, csak jó lenne, ha Hogan, azt mondja, Hogan úr egyébként rám figyelne. Nem fejeztem még be, nem fejeztem még be, csak azt szerettem volna, hogyha Hogan úr engem meghallgatna, hogyha érdekli, hogy mit mondanak a képviselők, de hogyha már vannak klíma és közvédelmi előírások, akkor ezeket egyetemben kell megfogalmazni. Ezek annyira általánosak, hogyha ha mindenki mondhatja, azt, mindenki azt mondhatja, a gazdálkodik, az a környezetet szolgálja. Ez nem megfelelő, konkrét célokat kell megadni. Nem elegendő az, hogy azt mondjuk, hogy az Európai Unió felületének felét környezetvédelmi intézkedés alá vonjuk. A múltban sem működött az jövőben sem fog ez. Még soha nem hallottam ennyire lehangoló kritikát a számvevőszék részéről, mindenképpen ezért ezt a szívünkre kell venni, és meg kell változtatni a politikánkat. Mindenkit arra kérek, hogy röviden szólaljon fel. Egy percet adok a következő hozzászólóknak mostantól. Tessék. Thank you, um, Chair. Um, I want to welcome some aspects of Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is üdvözlöm a jelentés bizonyos aspektusait, például a, az európai számvevőszék kap költségvetésre vonatkozó megjegyzéseit. Ugye nagyon sokan beszéltünk ar- arról már, hogy ez micsoda, milyen költségekkel jár, milyen arányban jelenik ez meg a költségvetésben. A kap nagyon fontos, minden ország számára, és mégis ugye, ugye csökkentést tapasztalunk. Tehát üdvözlöm azt, hogy a kifizetéseket pontosította ez a jelentés, és rámutatott a kiskapukra is. Aztán a közvetlen kifizetések kérdése politikai kérdés. Itt nem értek egyet a számvevőszék álláspontjával, mely alapvetően megszüntetné ezt a rendszer. Szerintem, hogyha ezt megszüntetjük, akkor tulajdonképpen nagyon sok gazdálkodót kivonunk a rendszerből, ennek pedig következménye lesz az, az élelmiszerellátásra, a vidékre, és így tovább. Tehát szerintem itt az egyensúlyt mindenképpen fönn kell tartani. Köszönöm. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich finde die Debatte... Köszönöm szépen, érdekes ez a vita. Jó az, hogyha néha külsősökkel is beszélünk, mint például a számvevőszék, mert ma délelőtt is elmondtam azt, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy az első pillérrel gondok vannak, és az a javaslat, amit Hogan úr előterjesztett, az néhány pontban ezt a problémát megpróbálja megoldani, de sok minden azonban megmarad. Hogyha a a tagállamok nem fejezik azt be, hogy elfelejtsék a történelmi modellt. Van, aki 1000 eurót kap hektáronként azért, mert 20 évig egy növény termesztett, ott más csak kevesebbet kap, mert zöld területet tartotta ezt meg, ezt nem lehet, ez így nem működik és ismételten csak átmeneti megoldásokat találnak, ami benne van a javaslatban, ez nem lesz így működőképes. Csak az én régiómban 3000 olyan hektár terület van, amelyet bérbe adnak, ahol ezek olyan területek, ahol a bérbeadók európai adópénzt kaszíroznak be. Hogyan járulnak ők hozzá a klímacélokhoz sehogy. Tehát az első pillér problémát nem sikerült megoldani. Aki innovatív módon akar gazdálkodni, azok érdekében a számvevőszék kritikai figyelembe kell vennünk. Annyi, Agnyó úr. Nagyon érdekes, eh, mikor látjuk, hogy a fő pozíciókban levők egymásnak esnek, hát nagyon érdekes ez számunkra. A számvevőszék az egyetlen olyan Európai Uniós intézmény, amelyet tiszteletben tartok, azért, mert szembe mennek a bizottsággal és a realitással ütköztetik, és itt van a realitás. A kap eh, költségvetésének 40%-át az éghajlatváltozásra kell költeni, ez 20 milliárd fontot jelent évente, Úgyhogy igen, a számvevőszék erre odafigyel. Amikor ellátogatnak egy gazdasághoz, megnézik, hogy mit tesznek a gazdák, akkor tulajdonképpen nagyon könnyű bemutatni a gazda, gazdának azt, hogy azt teszi, amit kellene. Azt mondhatja, igen, a, most már nem nincsenek traktorok, a mezőgazdasági területek 20%-át fölhagytam, tehát a, a CO2 kibocsátásom csökkent, pipa, kevesebb a metán, azért, mert csökkentettem a kérőzők számát. Tehát mondhatja azt a számvevőszéknek, hogy a nitrogénoxid kibocsátásomat is csökkentettem. Tehát ezek, ezek láthatóak, ezek könnyűek, pipa. De mi ennek a nettó eredménye? Sokkal kevesebb, sokkal kevesebb élelmiszer jön létre, és a munkahelyek száma is csökken. A persze számíthatunk arra, hogy ez az éghajlatváltozás területén valamilyen eredményt hoz, hát jó szerencsét ehhez. De nézzük, hogy mit tehetünk, mi itt a nagy probléma. A rezisztencia, nagyon, nagyon nagy forrásokat a kutatásokra for, fordítunk azért, hogy megelőzzük a betegségeket, ezt lehetne auditálni, aztán meg kompenzációt adhatunk, a, odafigyelhetünk a különböző területekre, és megnézhetjük, hogy csökkentjük-e az antibiotikumok használatát. Erre odafigyelhetünk. Köszönöm. Oui, merci, monsieur le président, et merci aux deux orateurs. Köszönöm. Itt tulajdonképpen a közös agrárpolitika kudarcáról beszélünk, egy nagyon jelentős csökkenésről, amely Franciaország számára is jelentős. Aztán a szubszidításra helyezi a hangsúlyt, ez talán egy szuverenista számára jó hír lehet, hiszen ugyanazt a logikát látjuk az Európai Unió előtti fejhajtást, azt látjuk, hogy ugyanaz a zsarolás történik, ami pedig az éghajlatváltozási intézkedéseket és az ellenőrzéseket illeti, ez bizony aggodalomra ad okot, mert ez semmit nem fog szabályozni, és csak a versenyhelyzetet torzítja, és nem lehet betartani ezeket a gazdasági szabályokat. Mi a helyzet a gazdákkal? hol vannak itt a szabályok, és mi a helyzet a kappal 2020 után, tiszteletben tartja azokat a szerződés cikkeket, amelyeket állandóan hangoztatunk. Köszönöm. Zakończyliśmy wypowiedzi koordinátor Nos, akkor ez ennyi. A koordinátorok, és aztán Katalin úr kap egy percet. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a számbevőszéknek amiért ilyen részletes átfogó véleményt tehát elénk, ugyanakkor nem értek egyet az alapvető elképzelésükkel, véleményükkel. Úgy gondolom, hogy a bizottság hitelképes javaslatot tett az asztalra. Fontos, hogy a tagállamok olyan monitoring rendszereket dolgozzanak ki, amelyek a sajátosságaiknak megfelelnek. Nem hiszem, hogy az új teljesítmény alapú rendszer tetejére rá kéne telepíteni még egy eh, a hagyományos szellemben megvalósított eh, eh, megfelelőségi ellenőrzési rendszert. Úgy gondolom, hogy csökkentenünk kell a, a csökkentenünk kell az adminisztrációt, a fölösleges bürokráciát, Egyetértek azzal, hogy a teljesítmény alapú modell, annak indikátorai és intézkedései pontosabban meg kell, hogy határozzuk őket. Részletesebben kell ezeket meghatároznunk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy más ágazatokban is hasonló megoldás, szemléleti megoldást kell keresnünk. Elnök, megadom a szót egy percben. Nos, úgy gondolom, feltételezem, hogy én, mint a és Összakbizottság tagja, nem nagyon lepődnék meg azon, hogy, hogy az emberek csökkenteni akarják a mezőgazdasági költségvetést. Ebben a jelentésben sok minden van, amivel nem értek egyet, de van értelme. A közös agrárpolitika legnagyobb hibája az, hogy a figyelmeztetésekre nem figyel oda tudjuk, hogy az emberek azért fizetnek most, amit 25 évvel ezelőtt csináltak, gyakorlatilag azért kapnak a gazdálkodók pénzt, amit 25 évvel ezelőtt csináltak, és a és Ellenzési Szakbizottság régóta kritizálja ezt, kritizálja az agrárpolitikát, a mezőgazdasági politikát. Úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk itt a parlamentben sokan jelen vannak, akik nem közvetlenül mezőgazdasággal foglalkoznak, mégis az ő véleményükre is kell figyelni. Elnök Ribeiro asszony, köszönöm. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. A számvevőszéknek jellege szerint tényszerűen kell eljárnia, és nem lehet politikus, kifejezetten apolitikusnak kell lennie. Azonban itt egy probléma, mert hogyha egyfelől kritériumokat határozunk meg, amelyek az ellen, a szabályszerűséget ellenőrzik, másrészt politikai értékelést végzünk el, ami például a közvetlen kifizetésekre vonatkozik, e, akkor tulajdonképpen a közös agrárpolitika hosszú távú jövőképével foglalkozunk, ami politikai kérdés. E, gyakorlatilag sem a célokat nem érinti változás, sem az alapelveket. Ami változik, az a közvetlen kifizetésekre vonatkozó rendszer, hiszen ellenőrzésekre hivatkoznak. Itt viszont tagállami szintű ellenőrzésekről van szó, ami alacsonyabb szintű ellenőrzést jelent. De vajon mennyire kezeli ez azt a problémakört, amire a számövőszék utal, hiszen különbözőek a tagállamok, eh, nagyon nehéz eh, mindezt összeegyeztetni, eh, nagyon nehéz világosan meghatározni, hogy hol is, van a, hol is vannak a különbségek mondjuk a második pillér kapcsán. Köszönöm, elnök úr. Elutasítom az Európai Számvevőszék ezen véleményét, mert alapvetően politikai jellegű. Önöknek nem politikai értékelést kell nyújtaniuk ezekben az ügyekben. Másrészt nem cenzúrázhatják azt, hogy a politikák milyen irányba haladnak, azt kell megnézniük, hogy a pénzt E, a célkitűzéseknek e, megfelelően a meghatározott szabályok alapján költik -e el, vagy visszajönnek a pénzekkel. Ezt tehetik meg. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, önök csak fekete-fehérre látják a dolgokat, ezt nem lehet megtenni a közvetlen kifizetések kapcsán, mert ezeknek a hatékonysága nem csak a gazdálkodók jövedelmében tükröződik, hanem abban is, hogy meg tudjuk előzni bizonyos régióknak az elnéptelenedését. A közvetlen kifizetések hatékonyságát sokkal nagyobb kontextusban kell vizsgálni, és megrémít az, amit ennek elmondtak, hogy nem tudják ellenőrizni csak azt a pénzt, amit a bizottság a tagállamoknak juttat, és tovább nem. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzéseket egyszerűsíteni kell, és standardizálni kell őket az Európai Uniós szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, biztos úr, aggaszt engem az, hogyha egy kritikus jelentést az Európai Számvevőszék részéről, amely egy független szerv ilyen mértékben próbál lesöpörni az asztalról. Szerintem a számvevőszék a munkáját a józan beslések alapján végezte el, még akkor is, néhány dolgon lehet vitatkozni, mégis jó lenne, hogyha ezt jobban megnézni. Figueiredo úrnak mondom, látja-e azt, hogy az eh, állítólagos félreértések hol lehetnek, ezt fel tudná nekünk vázolni? A renacionalizáció. Egyre nagyobb a probléma, hogy a különböző tagállamok különböző standardokat alkalmaznak, amelyeket különbözőképpen kell értékelni, és ezért nehéz ezeket eh, megérteni, és felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet így betartani a célokat. Már régóta vitázunk erről egyébként, lehet, hogy ön is tudna ezzel kapcsolatban valamit mondani. Desz eh, úr, az az idő, amit ön leírt, az a világpiaci orientáció előtt volt az agrárterületen. Örülnék, hogyha a konzervatívok elmozdulnának ettől a dogmától. Tarabella úr következik. Merci, président, monsieur Figueredo, monsieur le commissaire. Elnök úr, Figueredo úr, köszönöm. Én is nagyra becsültem a számvevőszék jelentését, amely bizonyos ellentmondásokra vetít fényt a támogatások alkalmazása terén. Vannak olyan kedvezményezettek, akiknek ez pont jó, másoknak nincs is rá szüksége, megint másoknak többre lenne szüksége. Említette, hogy hektár alapú kifizetésekre kerül sor, és megkérdezte, ezt jogosnak tartom. Én csak föltennék egy kérdést az a kapcsolatban, amit egyébként a jelentés nem tartalmaz, a második pillére vonalkozik ez vannak olyan összegek, amelyeket bizonyos országok nem használnak fel kellőképpen. Van ezzel kapcsolatos ellenőrzés, hiszen vannak olyan országok, ahol azt halljuk, hogy a pénzek nem jutnak el a megfelelő területekre. Mi ennek az oka? Ezek az országok társfinanszírozási okokból nem tudnak ezekhez a pénzekkel mit kezdeni? Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy mindannyian láttuk szavazók közvetünkben, hogy hogyan folynak az ellenőrzések a farmokon, a gazdálkodóknál, és mindenütt láttuk a problémákat, amelyeket tapasztalhatunk. Néha az ellenőrzés túlságosan technikai jellegű. Van, aki ö, ö, a hektár centivel méri, és hogyha a szélén ott talált ki tehenet, akkor ezt az egyméteres sávot kizárja a területből. Úgy gondolom, hogy olyan politikára van szükségünk, amely nem csak a megszigorításokat, nem csak a szab, szigorú szabályokat ellenőrzi, hanem az eredményekre összpontosít. de örülnék, hogyha ötleteket is adna ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudunk a politikák eredményeire koncentrálni. Azt is elmondta, hogy a bizottsági javaslat jelenlegi formájában nem teszi lehetővé a számövőszék számára a kifizetések jogszerűségét, nek ellenőrzését. Milyen reakciót várnak a bizottságtól? Patience. Köszönöm szépen mind a kettőknek, köszönöm szépen a felvetéseket, és én nagyon örülnék, hogyha a számövőszék a közös eh, agrárpolitika célkötőzéseit átvizsgálná, és megnézni, hogy milyen jövedelmi problémák vannak az európai farmokon, eh, eh, milyen költségvetési milyen környezetvédelmi kihívásokkal kell szembenéznünk, és ezt úgymond eurósítaná, nagyon, és utána ezekkel a számokkal tudnánk dolgozni. Nagyon örülnék, hogyha lenne jelenemzés. Másrészt többé-kevésbé egyetértek, amikor azt mondja, hogy nem világos, hogy mi a hosszú távú jövőkép, hiszen a hosszú távú jövőképünket korlátozza a költségvetés lehet, hogy erről is beszélhetnek kicsit. Említette, hogy nincs robusztus bizonyíték arra, hogy a területalapú kifizetések valóban hatnak. Nos, nekem vannak olyan szavazóim, választóim, akik be tudnának számolni arról, hogy ezeknek a kifizetéseknek a megszüntetése milyen kockázatot, milyen tragédiát jelent számukra. A közös mezőségi politikának vannak céljai, és a vállalkozóknak és a gazdálkodóknak is céljai vannak, szeretnék a környezetet megvédeni, és többet is szívesen tennének ennek érdekében azonban arra bátorítottam volna önt, hogy üljön össze ezekkel az emberekkel, és üljön össze a bizottsággal, még mielőtt ezt a jelentést nyilvánosságra hozzák. Vidár, nem vitára van szükségünk, hanem együttműködésre. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a számvevőszéknek. Én is üdvözlöm nyomatékosan az önök jelentését, mert ez támogatja a munkánkat. De ezt úrnak mondom, hogy itt nem a mezőgazdaság van pellengére, hanem az, hogy hogyan adjuk ki a pénzt. Van egy különbség ebben, ezt el kell magyarázni a gazdálkodóknak és Sokat számít ez a gazdálkodók számára is, mert mindenképpen a klímafeladatok tekintetében ellenállóbbá kell tenni a gazdálkodó gazdálkodásokat, és viszont az állattartás pénzbe is kerül. Nagyon fontos az, hogy célnyosan adjuk ki a pénzt, mert ezzel segíthetjük a gazdálkodókat, és nem pedig a pellengérre állítjuk őket. Hogyha a 61-es árakat akarjuk ismételten bevezetni, akkor eh, el kell feletenünk azt, hogy a túltermelést exporttal lehet eh, leépíteni. Kalamjé kollega. Oui, monsieur le président, je profite de ce débat sur le rapport de la Cour. Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a vitához, nem tudom, hogy a pénzforrásokat jól használjuk el, ami a közvetlen kifizetéseket illeti, ez normális megélhetést biztosít a gazdák számára, legalábbis elméleti szinten, de szeretném a valóságot vázolni a kollégák vigyázó szeme előtt, egy delegáció keretében a Bulgáriában látogattunk négy héttel ezelőtt, és három órán keresztül találkoztunk a mezőgazdasági e, ágazat képviselőivel, majd a minisztériummal is. Mit hallottunk tőlük? Azt, hogy a közvetlen kifizetések 90%-a a mezőgazda, e, mezőgazda gazdák 6%-ának a zsebébe landul, landol és a, ez azt jelenti, hogy a nagy források, a, nagy, a pénzforrások nagy része nagyon kevés ember zsebébe landol. Azért mondtam, azért mondom el ezeket a statisztikákat, hogy lássuk, hogy ez hogyan szerveződik. És nagyon sokan 5 hektáron kisebb, 5 hektárnál kisebb földeket művelnek, és ott a bizottság továbbra is csökkentést javasol. Azt hiszem, hogy hát van min elgondolkodnunk, és a módszerünket is meg kell változtatnunk. Ganz herzlichen Dank, ich konnte den Vortrag... Köszönöm szépen. Nem hallgattam itt meg az előadást, hanem az irodámban, és konkrét kérdés merült fel bennem a számvőszék irányába. Van-e más EU területen hasonló teljesítmény nélkülű kifizetés ilyen magasságban vannak-e más területek, más gazdasági területek az Európai Unióban, ahol hasonlóan nem kell teljesítmény a kifizetéshez. Ez érdekelne engem. A másik kérdés, hogyha egy szociális teljesítményről van szó, akkor gyakran azt mondják, hogy a gazdálkodók szociális e, teljesítmény, és a gazdálkodók túlélhetnek. Hogyha van egy szociális teljesítmény, akkor van-e az EU-ban más olyan példa az EU-ban, hogy szociális juttatásokat adnak bármilyen fajta ellenőrzés nélkül. Mindenképpen szeretném, hogyha megválaszolná ezeket a kérdéseket. Hölgyeim és uraim, nem emlékszem ilyen heves vitára, ezért is csúsztuk meg. Úgy gondolom azonban, hogy az azért dukál, hogy eh, a számvevőszék megkapja szót, és utána biztosnak adom meg majd a szót. Thank you, thank you, sir. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a sok kérdésért, amelyet felvetettek, és nagyon örülök, hogy a számvevőszék véleménye ilyen eleven vitát váltott ki. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez nagyon nagy örömömre szolgál. Attól tartok, hogy nem tudok minden kérdésükre válaszolni, hiszen olyan sok kérdést tettek föl. Néha ismételték egymás kérdéseit más-más megközelítéssel, de rendelkezésükre állok, hogyha bármikor megkeresnének, akkor szívesen válaszolok újra új kérdésekre, hiszen most csak 10 percem van. Amennyiben az elnök megengedi, én beszélnék először, majd számvőszéki kollégám reagálna bizonyos technikai kérdésekre, ha ezt így lehetővé teszik. 10 percben rendben. Nos, nagyon rövid leszek a válaszaimban. Először is ami az általános megjegyzéseket illeti a biztos részéről. Igaz, január óta együttműködünk a bizottsággal. A bíróság, pontosabban a számvevőszék és a bizottság szolgálatai valóban együttműködtek, ugyanakkor rögtön az együttműködés elejétől kezdve attól kezdve, hogy a végleges javaslatokról tudomást szereztünk júniusban, nagyon is világos volt ezen ülések alkalmával, hogy számtalan kétségünk volt azokkal a jelentés kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket itt fogalmaztam meg. Véleményem szerint ez nem meglepetés a bizottság számára, hiszen tudták, hogy mik voltak a kétségeink, és amikor ö, megkaptam azt a nevezetes levelet október 16-án, azt figyelmesen elolvastam, és azt kell mondanom, hogy ezeket az érveket ismertük, hiszen ezek már elhangoztak a szolgálatok közötti egyeztetések során. Nem fogadom el, ha fogalmazhatok így, hogy bármit félrejtettem volna, ami a bizottság javaslatait illeti. Nem, ezeket a lehető legrészletesebben soros sorra, szóros szóra tanulmányoztam, és úgy gondolom, hogy elég jó megértettem ezeket a javaslatokat. Most pedig ö, válaszomban ö, látni is fogják, hogy valóban megértettem ezeket. Ami a környezetvédelmi ambíciókat illeti, mi azt mondjuk a véleményünkben, és ezt fenn is tartjuk, hogy először is nem tudjuk, mi fog történni, mert azok a dolgok, amelyek bekövetkeznek, azok alapvetően a tagállamok döntésein, az általuk meghozott döntéseken múlnak. És azon múlik, hogy a bizottság hogyan értékeli ezeket a tagállami szintű döntéseket, és nem tudjuk, hogy milyen kritériumok alapján fog a bizottság ezen ellenőrzések során döntést hozni. amit mi felvetünk ezen kívül az az, hogy eh, hogyan tudjuk bizton, nagy biztonsággal azt mondani, hogy a, cél, a környezetvédelmi célkitűzések eh, eh, közös agrárpolitika alatti kifizetések aránya 40 miközben a mostani arány 96,6%. Hogy lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy 19%-ról tehát 14%-ra változtatjuk. Ez egy ugrásszerű változás, viszont ennek az indoklását nem láttuk, és az a cégkétűzésem, az a kötelezettségem számvevőként, hogy ezt szóvá tegyem. Ami a közvetlen kifizetéseket jelenti, világosan kell fogalmaznom. Az Európai Számvevőszék nem támogatja és nem ellenzi a közvetlen kifizetéseket. Nem ez a kérdés. Ez egy politikai döntés. De hogyha az törvényhozó és a társ törvényhozó úgy dönt, hogy a közvetlen kifizetést alkalmazza fő eszközként, amely a kap ö, több mint 70%-át teszi ki, akkor ennek az opciónak a gazdasági alapja, alapjait világosá kell tenni. És ez a vita világosan megmutatja azt, hogy ennek az opciónak a gazdasági alapjai nem világosak, hiszen miért önök is meg, megosztottak ennek megítélésében masszív gazdasági bizonyítékokra van szükség a közvetlen kifizetések alátámasztására, de én nem ezek mellett, vagy ezekkel szemben foglalok állást, csak annyit mondom, hogy legyenek szívesek megmutatni, hogy mik az alapok, mik a fundamentumok, mik a bizonyítékot. Én nem, nem támadom a közvetlen kifizetéseket. Mark McCarthy is ezt mondom, szó sincs erről nem egy politikai jövőképet támadok, vagy képzelek el adott esetben, nem erről van szó. A bizottság megjegyezte, hogy a pénzügyi menedzsment a mezőgazdasági területeken nagy siker volt. Így van. És ezt ki is mondtuk. Az Európai Számvevőszék ezt el is mondta az éves jelentésben két héttel ezelőtt, három héttel ezelőtt. Ez a fő üzenete annak a dokumentumnak. Valóban jelentős előrépésekre került sor azzal, hogy a rendelkezés eszközökkel elérjük a cégkitűzéseket. Amit most mondok, amit az Európai Számvőszék most mond, az az, hogy amikor változtatunk, most pedig változtatásokra kerül sor. Olyan változtatásokat tervezünk, amelyek ezeket az eredményeket megkérdőjezik, megkockázatosabbá teszik őket, a teljesülésüket. Tehát nem azt kérem, hogy fokozzák a gazdálkodókra háruló administratív bürokratikus terhet. Nem erről van szó. A kérdés nagyon egyszerű. A, a szabályozók miért nem veszi tekintetbe, hogy az Európai Uniós szabályokat be kell tartani. Hiszen itt csak 2 ról van szó. A tanúsító hatóságok, akik a tagállamokban működnek, és ellenőrzik a kiadások jogszerűségét. Kérdés, hogy ezek az igazoló hatóságok miért nem kell, hogy ezt a szabályt, az Európai Uniós szabályokat a jövőben betartsák. Miért nincs a számukra lefektetve? Nem a számvevőszék volt az, aki ezeket a kötelezettségeket meghatározta. Az a kérdésem, hogy önök miért igény követelik ezt az általános pénzügyi rendeletben, ugyanakkor a mezőgazdasági, az agrárpolitikai kiadásokra vonatkozó szabályokban ugyanezt nem követelik meg. Itt egy ellenmondás van, ezt el kell mondanom, mint könyvvizsgálónak, és sajnálom Buda úr, de a számvevők nem csak a pénzre figyelnek, az audit során erre figyelnek, de azt megelőzően figyelembe kell vennünk, hogy a jogalkotói opcióknak még a következményei, és bármilyen ö, opciók is vannak, természetesen ezek szerint figyeljük a pénzek ö, elköltését, és követeljük meg a bizonyítékokat. Szeretném Péter, megkérni, hogy a technikai jellegű kérdésekre válaszoljon két percben. Igen, Müller asszony kérdezett az intézkedési tervekről. Ha jól emlékszem, ezeket akkor fogjuk élesíteni, hogyha 25%-nál nagyobb eltérés lesz a célkitűzésekhez képest. Ez elég nagy eltérés egyébként, és ez kulcsfontosságú kérdés, mert tulajdonképpen ennek a javasnak a sikere éppenséggel ezen az intézkedési terv élesítésén és annak sikerén múlik. De valószínűleg bőven elég idejük lesz a tagállamoknak, hogy erre reagáljanak. Talán egy dolgot tudnék még ezt hozzátenni. Hogyha bárki felvetette volna ezt a kérdést korábbi lések alkalmával, akkor nagyon szívesen válaszoltunk volna korábban is ezekre a kérdésekre. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu. Biztos úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Szeretem, hogyha a számvevőszék bennünket dicsér is néha, ezért említettem a hivarányt, amely rendszeresen téma volt, hogy milyen rossz, és amikor 2,2% akkor azt mondja, hogy rendszerek végül is nagyon jól működnek a társ törvényhozók és a tagállami hatóságok együttműködésének és erőfeszítésének köszönhetően. Nos, a közvetlen kifizetése kérdése valóban politikai kérdés, és nincs eh, azt mondja, a jelentés azt mondja, hogy nincs bizonyíték amellett, hogy ezek valóban ilyen fontosak. Nos, eh, a bizottság eh, kellő bizonyítékot biztosított ezzel kapcsolatban, és ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Erről ennyit szeretnék mondani hiszen vannak eh, irányelvek, vannak jogosultsági kritériumok, vannak ellenőrzési rendszerek, eh, ez mind bürok, bürokráciát eh, hoz létre, és folyton ezt hallom a gazdálkodóktól, hogy meg kell szüntetnünk ennek a bürokráciának a nagy részét is. Ezért próbáljunk javaslatot tenni ö, ö, arra, hogy egy eredményorientált szemléletet írjunk át. Nem a bizottság javaslatát szeretném megvédeni, hogyha az emberek majd máshogy akarják ezt megoldani, bőve lesz idejük elmondani. Inkább azt szeretném, ha megvizsgálnánk egy-két ügyet, amelyet a, a számvevőszék megfogalmazott, és amelyek bizony véleményem szerint alaptalanok és nem méltányosak úgy gondolom, hogy eh, a nyilvánosság előtt nyitott és transzparens módon kell ezt megejtenünk. Nem tudom, hogy a eh, biztos érveit a jövőben mennyire fogják a számvevőszékiek bármikor is figyelembe venni. Eh, itt az önök szakbizottsága az, amelynek erről döntenie kell tulajdonképpen volt lehetőségük arra, hogy számvevőszék és a bizottság között vitára kerül sor, és önöknek, mint jogalkotóknak kell a következő hetekben, a hónapokban velünk együttműködve e, meghatározni, hogy mit is e, szeretnénk. De úgy gondolom, hogy a gazdálkodónak bizonyosságra és kiszámolhatóságra van szükségük, és ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha a politikai szférában e, biztosítjuk őket arról, hogy mi, hogy fog történni. Aztán természetesen vannak pénzkérdések a normál demokratikus folyamat részeként, Annyit említenék csak, hogy 2018 márciusában a számvevőszék kiadott egy briefing eh, dokumentumot, ami a 2017 novemberi bizottsági eh, eh, kommunikével és a, pontosan a jogalkotási javaslatra reagált. Számtalan ülése került sor a bizottság és a számövőszék között, és nem emlékszem, hogy akkor ilyen részletesen kritizálták volna a szégalkotás jelentést, tehát javaslatot. Tehát nem volt semmi arra utaló jel, hogy itt ilyen kétségei lennének a, a számövőszéknek. Semmi nem mutatott arra, hogy ilyen jelentős aggályok vannak. Lehet, hogy mi nem voltunk eléggé figyelmesek, de sem én sem szolgálataim nem láttuk ennek semmi nyomát. Az elmúlt hónapban pedig tíz ülésünk volt, amikor rengeteg alkalom volt ezeknek a kérdéseknek a megvétetására. Nos, ami a kifizetések új teljesítmény jellegű rendszer illeti, ezt a rendszert sokan ö, kritizálják, pontosabban a jelenlegi rendszert sokan kritizálták, és többek között a számvevőszék is, mert hogy túlságosan administratív jellegű, és nem a teljesítményt méri. Most, amikor a teljesítmény figyelésére ö, tereljük át a figyelmünket, akkor megint ö, most ezért kritizálnak bennünket. A kifizetések jogszerűsége és szabályszerűsége egy jó példa tehát. Nyilvánvaló, hogy az összes cégkétizés, az összes indikátor, az összes beavatkozás eh, szerepelni fog az alapvető jogalkotásban majd. Ez szerepel a jogalkotási javaslatban is. Lehet, hogy az emberek, lehet, hogy voltak, akik nem eh, gondolták ezt olyan alaposan át, mint amin alaposan mi elkészítettük ezt a dokumentumot, de az, az Európai Unió alapvető jogalkotásában ezek a részletek meghatározásra kerülnek. Eh, és gyakorlatilag jelen pillanatban azt látjuk, hogy az Európai Unió és a tagállamok ellenőrzései messze eh, nagyobb eh, és robusztusabb eh, és teljesebb vizsgálatot jelentenek, mint amire szükség lenne. Nem gondolom azt, hogy az, hogy a szabályoktól kicsit a szabálykövetés, szabályszerűség ennyire apalékos ellenőrzésétől való úgymond eltekintés föltétlenül katasztrofát jelentene. Ha ez azt jelenti, hogy megvalósul az az egyszerűsítés, amit évek óta igényelnek a gazdálkodók, ezen szabályok alatt meg is meg tudják tenni mindazt, amit terveztek, hiszen felszabad egy csomó kapacitásuk. Mindezek a javaslatok az Európai Unió alapvető elvárásai szerint <clears throat> készülnek, készültek el, figyelembe véve ezeket, és a bizottság természetesen azonnal közbeavatkozna akkor is, hogyha bármely igazoló hatóság bármely tagállamban nem megfelelően működik, nem megbízhatóan működik. Úgy gondolom, hogy végsősorban kevesebb szabálynak való megfelelő, kevesebb megfelelőségi vizsgálatra kerül majd sor, de hogyha a, a számvevőszék 2%-ban eh, határozza meg azt, ami ellenőrizhető, és 98%-ban azt, ami nem ellenőrizhető. Úgy gondolom, hogy ez a gályokat vett föl. Köszönöm szépen, elnök úr, Figeridő úr eh, és képviselők. Mindenkinek köszönöm, hogy sor kerülhetett erre a vitára. Köszönöm szépen. Kivételesen izgalmas vitának voltunk tanúi. Nagyon nagy szükség volt erre az eszmecserére, különösen most, amikor a jogalkotási javaslatokkal foglalkozunk a KAP reformját illetően, hiszen a KAP az egyik legösszetettebb politikája az Európai Uniónak. Nagyon sok intézmény szerepet vállal ebben. Itt az adófizetők pénzével gazdálkodunk, egyértelművé kell tenni, hogy bármilyen kritikát hallunk a számvevőszéktől, nem hiszem, hogy ne lenne mögötte észszerű érv. De minden esetre el kell rajta gondolkodnunk, az Európai Bizottság, a főigazgató, mindenkinek, mindenkinek szorosan szemügyre kell venni ezeket a kritikákat. Zárásképpen pedig hadd mondjam el, hogy óvatosnak kell lennünk, akkor, amikor kritikát fogalmazunk meg. Azért, mert vannak olyanok, akik csak erre várnak, és hogyha a mi szakbizottságunk kritikával illeti a kapot, akkor az sajnos az európai gazdálkodók számára, az európai gazdálkodók jövője számára nagyon rossz. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk a tartalmi kérdésekhez, és a kritikáinkat illetően mérsékelten fogalmazzunk, hiszen láttam egyik üléstől a másikig, hogy az emberek azt mondanák, ha a kapot csökkentjük, akkor több pénz lesz erre vagy arra. Tehát árgus szemekkel vizslatnak bennünket, és várják a kritikát. Még egyszer, tehát nagyon szépen köszönöm a mai, a mai vitát, és nagyon sajnálom, hogy ennyire szigorúan jártam el az idővel, de nagyon sűrű a napirendünk, és már így is egy fél órás csúszásban vagyunk. Köszönöm szépen, biztos úr, egy nagyon nyitott, őszinte eszmecsere volt ez a mai, úgyhogy eh, ezt üdvözlöm, és remélem, hogy a kapcsolatunk továbbra is erős és baráti marad. A barátoknak pedig néha nagyon őszintén kell fogalmazniuk. Ez a barátok feladata. Köszönöm szépen még egyszer, és ha jól tudom, akkor készen áll a jelentéstevőnk. Andrew úr fogja megkapni a szót egy percen belül. Bardzo, pana, bardzo Państwa proszę o pomoc, żeśmy się wyrobili w czasie, bo mamy opóźnienie. E, Kérem, hogy röviden, hogyha lehet, azért, mert nincsen nagyon sok időnk. Jelentéstevő öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Hogyha megenged egy megjegyzést, Azt hiszem, hogy annyira érdekes volt ez az eszmecsere, ez a vita, ami megelőzte a jelentésemet, és ez tulajdonképpen segíti is ennek a témáját, hiszen szorosan kapcsolódik hozzá. Először is Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette a munkámat, az együttműködő munkatársaknak, az irodámnak, Alexander Franceskának a titkárságról, és természetesen a Maginak és Mironnak, az asszisztenseinknek, akik nagyban hozzájárultak ehhez a kollektív munkához. Négy részben szeretném prezentálni ezt a jelentést, hiszen nagy részben megváltozott ennek témája a közös piacszervezés kapcsán. A mezőgazdasági ágazatot érinti a közös termékpiac megszervezése. Itt a minőség kérdése merül fel a jelentés kapcsán illetve a konkrét intézkedések az ultraperifikus régiókra vonatkozóan, az égéi tengerre vonatkozóan, illetve ezen kívül az intervenciós javaslatokra kell kitérni, a deregularizációs javaslatokra. Nos, nézzük, ami az egységes piacszervezést illeti, ez nagyon fontos. Nagyon gyorsan, a önkérte elnök, elnök úr, ami a borszektort illeti, osztom a bizottság javaslatát, illetve álláspontját. Azt hiszem, hogy itt rugalmasságra van szükség az új ültetvények területének kiszámítását, illetően a 2030-as dátumot töröljük, hiszen ez volt az a dátum, amely az ültetv- ültetvények engedélyezésének dátuma volt, és a decentralizációt lehetővé tette, egy óriási port kavart. Aztán bővítjük a, a különböző fajok, ültethető fajok listáját, Noah Clinton Jacques Sinton, és így tovább, tehát nagyon, nagyon is oda kell figyelnünk az éghajlatváltozás következményeire. A különböző ültetvények kezébe kerül a döntés, illetve a tagállamok kezébe. Aztán a, mi az eredet megjel, megjelölést illeti, az AOP-t, ezzel kapcsolatban kérdéseim vannak. Itt az emberi tényezőt figyelembe kell venni. Aztán a nem alkoholtartalmú borokat, mint, mint borokat nevezzük meg, ezt a, ezt a gondolatot visszautasítom, viszont nagyon támogatom azt, hogy a bor alapú a bor alapú termékek piacra kerüljenek, de szerintem ennek, ezeknek nem kell benne lenni a közös piac szervezésben. Aztán támogatom a védelmi eljárás egyszerűsítését, itt a minőségi kérdésekre gondolok, illetve az internetes értékesítésre. Aztán a minőségi borokat meg kell védeni, és oda kell figyelni a hasonló megnevezések alkalmazására, valamint a csalás elkerülésére. Aztán van még egy gondolat, ami nincs benne a bizottsági javaslatban, ez pedig a címkézést illeti a borok címkézését. Azt javaslom, hogy ezt kötelezővé kellene tenni az ágazatta való konzultációt követően. Ennek a címkének tartalmaznia kell az összetevőket, az arányokat, az energiai értéket, és pontos megjelölésekre van szükség, ami az összetevőket illeti, így egyértelművé tehetjük a fogyasztók számára azt. Aztán, ami a megvalósítás határidejét illeti, folyamatosan változik ez az anyag. Módosítókat nyújtunk be, tehát egy élő termékről van szó, és ezért az eddigi javaslatokon túl szerintem nagyon jó lenne megnézni, hogy a fogyasztóknak mire van szüksége, például a kalória megjelölésre, és így tovább. Ugyanakkor Szerintem, ami a határidőt illeti, már mint az összetevők megjelölésére vonatkozó határidőt, itt is szerintem nagyon fontos, hogy az ágazat egyensúlyát ne borítsuk föl, ezért konzultációra van szükség, tehát egyensúlyt kell kialakítani az ágazat, illetve a fogyasztók érdekei között. Most pedig gyorsítok egy kicsit, ami a minőségi rendszert illeti, osztom azon javaslatokat, amelyek az egyszerűsítést javasolják, a minőségi rendszer egyszerűsítését, illetve a minőség biztosítását, azonban visszautasítom a bizottsági javaslatot, miszerint a földrajzi megjelölések megjelölésének tördésére vonatkozik, Itt különböző példákat lehetne említeni. Nagyon fontos például a korzikai ö, sonka esetében a, a megfelelő megjelenés, hiszen így magát a termelést, illetve a terméket destabilizálhatjuk. Ezen kívül azt gondolom, hogy a földrajzi megjelölés egyértelmű kell, hogy legyen. Ugyanígy a borok esetében az eredet megjelölés, a földrajzi megjelölés nagyon fontos, a Lisszaboni szerződés keretében, illetve annak megfelelően kell eljárni. Aztán, ami a konkrét intézkedéseket illeti, az ultraperifikus régiókat illetően, illetve a távoleső régiókat illeti, Szerintem az itteni költségeket, a javasolt költségeket vissza kell állítani a megfelelő szintre. Aztán a negyedik nagy kérdéskör. Nagyon fontos, hogy a kihívásokat tisztálássuk. Oda kell figyelni a bevételekre, illetve az árak volatilitására szerintem. A bizottság a kap gazdasági aspektusait illetően nem fogalmaz meg egyértelmű álláspontot, és azt hiszem, hogy itt egy ideológiai kérdés merül föl, hogy hogyan is járjunk el, de ez az eljárás nem felel meg a, a, a kihívásoknak. Nagyon fontos, hogy a már meg, meglevő eszközöket alkalmazzuk, illetve a piac szervezés elveinek megfeleljünk. Ezen kívül megfelelő kiegészítő eszközökre van szükség minden ágazatban, annak érdekében, hogy gyorsan reagál, reagálhassunk az egyes nehéz helyzetekre vagy válsághelyzetekre, ez fontos minden szereplő számára. És, tisztelt elnök úr, hogyha megengedi, egy szerelmi nyilatkozatot szeretnék tenni a bizottság felé, hiszen nagyon fontos, hogy beszéljünk, beszéljünk erről, és azt javaslom, hogy a bizottság kerüljön az egész eljárásnak a középpontjába, hiszen itt egy ágazati szabályozó szerepet kell betöltenie, úgyhogy ezt szeretném kiemelni. Különösen válsághelyzetben nagyon fontos ez. Először is fontos, hogy a bizottság a különböző válság típusokat megnevezze, és erre vonatkozóan egy dokumentumot hozzon létre, illetve megfogalmazza azt is, hogy milyen, milyen reakciók lehetségesek ezekre a válságokra, válság típusonként. Tehát itt definícióra van szükség. Aztán nagyon fontos az is, hogy a piac átláthatóságát javítsuk, megfelelő adatok legyenek a kezünkben. A kommunikációt kell javítani, ez rendkívül fontos, hiszen csak így lehet a piacot megfelelően szervezni. Ez is segítséget nyújthat. Ezen kívül bizonyos esetekben ö, figyelmeztető szerepet is tölthetnek be ezek az adatok, például a harmadik országokból érkező exportot illetően. Nagyon fontos, hogy ezeket a termékeket megfelelően figyelemmel kövessük. Tehát definiálni kell, hogy mit jelent a válság, javítani kell a piac átláthatóságát, és harmadsorban egy olyan önkéntes rendszert kell létrehozni, amely minden termelésre vonatkozik válság esetén. a tanács, a bizottság és az Európai Parlament együttműködésére van szükség. Nem szabad, hogy ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat, mint a tejválság esetében, amikor a parlamentet egy kicsit félretették. Tehát itt egy stratégiát javaslom, egy te, javaslok egy teljesítményi stratégiát, amelynek a középpontjában a bizottság állna. Aztán második megjegyzésem, <clears throat> oda kell figyelni az élelmiszer ügyi kérdésekre, és itt a parlament az Omnibus keretében fontos lépéseket tett. Üdvözlöm a kollégák munkáját, Danten kolléga és mások, akik az Omnibus keretében nagyon nagy erőfeszítéseket tettek. A bizonytalanságnak véget kell vetni. Nagyon fontos az, hogy a piacot egyensúlyba hozzuk, ami a termelőket illeti, a tulajdonjog, illetve az árak kérdése merül fel. Sajnos a felszólaló hihetetlen tempóban olvas, nagyon nehéz követni. Elnézést kérünk. dans les filières. Le troisième point, et je vais terminer, Monsieur le Président, c'est... Tisztelt elnök úr, az intervenciókra is ki kellene térnem a szarvasmarha ágazatban, illetve a sertés ágazatban is. Felmerül a Brexit kapcsán ennek kérdése, illetve a jelenlegi válságok keretében is oda kell figyelni erre a kérdésre. Aztán ott van a tej, intervenciós kérdés, a, a küszöb árak, a referencia árak meghatározása. És végül Megfelelő szabályokra van szükség a kereskedelem területén azon ágazatoknál, ahol ez nincs meg, és így egyértelműen láthatóvá válik, hogy milyen, milyen termékeket lehet beengedni az Európai Unióba, illetve hogy néz, hogy néz ki a piac a harmadik országok tükrében. Oda kell figyelni a nyomon követhetőségre, az állatok élelmezésére, a termékek nyomon követhetőségére nemzeti és európai minőségi jelzést javaslok, hiszen ezekkel szabályozható a piac. És végül egy megfelelő importrendszer kialakítása a harmadik országokkal, biztosítékokkal annak érdekében, hogy minden eljárás helyesen folyjon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és hogyha megengedik, akkor ezzel zárom is a felszólalásomat. Nos, ön a jelentéstevő, azért nem állítottam le. Most pedig az elnyéklentéstevők másfél percben fejenként. Kérem, hogy több időt erre ne szálljanak, Dantan úr. Nos, Andrieu kollégánk jelentése rengeteg munkát tükröz, és ezt szeretném eh, elismerni. Eh, és köszönetet mondanék neki két olyan részért is a jelentésében, ahol jellemz, ellenz, ele, eh, elemzi a bizottság javaslatait, és gondolom, hogy egyet tudunk érteni a politikák, eh, a, a minőségpolitika, a, az ültetvényezési engedélyezés, az alkoholmentes borok és egyéb kérdések témájában. Úgy gondolom, hogy az ő saját javaslatait eh, nem mindenképpen támogatom. Örülök annak, hogy a eh, CMO-k eh, kapcsán is vannak új fejlemények, de úgy gondolom, hogy nem kellene azoknak a ma már a hajra tajni a vizet, akik nem akarnak semmilyen változást. Az omnibusszal kapcsolatban megtapasztaltuk, hogy mennyire fontos, hogy óvatosan járjunk el amikor minden egyes javaslatot megvizsgálunk. A, stabili, a piac stabilizálása, stabilizálása rendkívül fontos, jó piaci átláthatóságot teremt. Emlékszem, illetve ami a szállítási láncot illeti, látjuk, hogy milyen ö, ö, munka folyik a de Costa jelentésben. Azonban úgy gondolom, hogy eh, az egyik ügyre, amelyre koncentrálnunk kell, az az eljárások harmonizálása. Ehm, de mindenféleképpen kell ezekben a folyamatokban valamiféle decentralizálás is eh, bizonyos vonatkozásokban. Aztán itt van a eh, válságtartalék, ami többször is fölmerül, a CMO-ban, és úgy gondolom, hogy nagyon világosak kell tennünk, hogy vannak eh, a közös eh, piaci szervezetek terén olyan eszközök, amelyek a jelentős válságokat eh, segítenek kezelni. Ez a 400 millió, ez a jelentős válságokra kell, hogy szálljuk, nem pedig az alapvető infrastruktúra kiépítésére, úgy gondolom, hogy nem a múltba kellene visszamennünk, hanem az egységes piac legitim tehát kellene megerősítenünk. Nem tárgyalhatunk olyan nemzetközi megállapodásokat le, amelyek teljes mértékben kiszolgáltatottá teszik az európai piacot, és amelynek következtében az európai termelőknek szigorúbb szabályokat kell betartaniak, mint a világ más termelőinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó jelentést. Hasonló volt az én benyomásom is. Az Omnibus esetében a közös piacrendezés területében nagyon aktívak voltunk. Most itt vannak előttünk a javaslatok, és ezeket tartalmilag is meg kell vizsgálnunk. Számomra a bizottsági javaslatok a földrajzi megrendeléssel kapcsolatban szerintem ezek pozitívan értékelendőek, a rendszer egyszerűsítése, a gyorsabb regisztráció által a hatékonyabb engedélyezéssel szerintem ez mindenképpen üdvözlendő. Ugyanígy úgy vélem, hogy az alkoholmentes bortermékeket kínálnak, most ez egy trend, hogyha valaki alkoholmentes bort szeretne eh, inni, akkor annak jobban kell magát kell éreznie. Például én is jobban érzem magamat, hogyha egy alkoholmentes pohár bort tudok inni, és nem pedig vizet nagyon sok egészségügyi aspektus van itt, nem csak a terhes nőkre gondolok, hanem azokra is, akik nem tudnak alkoholt inni. Szerintem most már olyan sok kutatás van, hogy nem szabad bizonyos fajta fajtákat megtiltani, ennek megfelelően fogok benyújtani majd módosítókat, is és a termelői szervezetek esetében a tejbegyűjtés esetében el kell azon gondolkodnunk, hogy ezt hasonlóképpen kezeljük-e, mint a tejtermelő üzemek által. Vájc kollega, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Andrió úrnak az előkészítést. Akkor, amikor az intervenciók a különböző rossz helyzeteket kezelik a piacon, számos monitorozás által már a válság helyzetet gyorsan fel tudjuk ismerni. A termelői szervezetek nagyon fontos eszközt jelenthetnek, és el kell azon gondolkodnunk, hogy egyes termékcsoportok esetében, illetve termelési formák esetében is engedélyezünk, vagy felveszünk ilyenfajta termelői szervezeteket. Ami a szőlőfajtákat, a borfajtákat illeti, a lehető legtöbb fajtát kell engedélyeztetni a klímaváltozás miatt is, főként a címkézés esetében én olyan régióban jövök, ahol sok kis termelő van, a címkézés esetében is lehetővé kell tenni azt, hogy egy nemzetközi weboldalt hozzunk létre, és ott az adatokat bemutatni, mert különben nehéz lesz a kis termelők helyzete. Zulló úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéskészítőnek is a beterjesztett javaslatot. A témák nagyon sokrétűek, csak néhányra szeretnék kitérni, amelyek számunkra fontosak. A kínálattal kapcsolatos ellenőrzés voltak jó megoldások bizonyos szektorokban, egyetértünk azzal, hogy ezeket ki lehetne terjeszteni azokra a márisokra is, amelyek jól működnek más szektorokban. Ezen kívül azok a normák, amelyek fontosak az előállítók együttműködése szempontjából, itt is egy jó megállapodást kell létrehozni, ezt támogatjuk mi is. Aztán itt van még a borszektor kérdése is. Egyetértek azzal, ön ellenzi a definíció megváltoztatását, a védett megölések esetében. Nagyon fontos ez, ettől nem szabad eltérnünk. De hogyha azokat a fajtákat akarok alkalmazni, amelyeket még nem engedélyeztek, én ezt nem támogatom, ez ki fog hatni a hagyományos fajtáinkra is, és ezt nem szabad alábecsülni. Nem igazán világos számomra, hogy ennek mi lenne a, a haszna. Persze, harmadik országba is be lehet hozni borokat, ahol ezeket a szőlőfajtákat már alkalmazzák. Nem a alkoholmentes bor ellen vagyunk, nem az innováció ellen vagyunk, csak úgy gondoljuk, hogy ez egy ipari termék, amelynek semmi köze a mi területeinkhez. Bardzo Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrió kolléga jelentése bizonyos érdekes aggályokat vesz föl, és vannak olyanok, amelyek nagyon is időszerűek, egyértelműen fogalmazta meg személyes álláspontját is. Ott vannak az alkoholmentes borok, mint új kategória, tehát új kategória. Ez nem felel meg a bor definíciójának, amely a közös piacszervezés szabályozásban benne van, illetve az aromák használatára is ki kell térni, hiszen ez eltérő szabályokat vet fel, mint a, a közös piac szervezésben meg, szabályok, úgyhogy ez külön, külön katalógusban, mint gyümölcslé katalógusban jelenhet meg. Nagyon fontos az, hogy jobb támogatást nyújtsunk a különböző húságazatoknak, hiszen a Brexitet követően a piacok egyensúlya ö, megborulhat, illetve ott van a sertésláz, valamint a piac, a cukorpiac ö, liberalizációja, ott is nagyon komoly válságokkal kell számolnunk. És bizonyos termékek esetében magájellegű tárolásra is van lehetőség. Tisztelt jelentésevő, engedje meg, hogy ilyen nagyon sok dologról lehetne beszélni, két konkrét dolgot említsek önnek. Először is a jelenlegi iskolatei és iskola gyümölcs programok költségvetését, az évi 250 millió eurót mindenképp meg kell védeni. A források javasolt csökkentése veszélyeztetné a program hatékonyságát, mind a szakmai szempontok, mind pedig az adminisztrációs teher arányosságának tekintetében. A téma részben a KAP közös piaci szervezetekhez, részben a KAP stratégiai kerettervhez kapcsolódik, így mind a mostani, mind a Herranz Garcia jelentésnél ezt biztosítanunk kell. Tisztelt jelentéstevő, másodszorban veszélyes lépésnek tartom a direkt termő szőlőfajták, földrajzi árujelzőkkel történő ellátása. Egy ilyen lépés hosszú távon befolyásolná az EU borpiacát, és ki tudja, milyen piaci hatást idézne elő a hagyományos, minőségi borokkal szemben. Előzetes piaci hatásvizsgálat nélkül nem szabadna ezt bevezetni, most én túl korainak tartanám a jogszabályba emelést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, schnell drei Anmerkungen zum, ausschließlich zum... Három megjegyzésem lenni, ami a különböző fajtákat illető gondolom, illeti, ezeket jobban lehet hagyni. 5000 szőlőfajta van Európában, viszont ügyelni kell a minőségre, az alkoholmentes bor esetében kicsit más a véleményem, amíg a borhoz alkoholt lehet tenni, vagy cukrozni lehet, olyan, ez olyan, mintha a sör esetében azt mondanánk, hogy ez egy alkoholmentes sörtermék, amely a sörön alapul. Még adjanak két másodpercet. Az envőben én vagyok a vélemény készítője. Andrió úr a jelentésével megváltoztatja az élelmiszer címkézés szabályait, és ezzel túllépi a szakbizottság jogkörét. Ez az ENVI illetékességi köre lenne ugyanis. Az olyan, hogyha mi az ENVI-ben a kapot akarnánk megváltoztatni. Az 53 plusz szabály értelmében vagyok jelentéstevő az envy ben Nem uh, lépett velem kapcsolatba Andrew úr, pedig volt egy árnyék jelentéstevő ülés az Agriban, nem hívtak ide engem meg, pedig a két szakbizottság megállapodott ebben, hogy ez így lesz, tehát tartalmilag hasonlóan gondolkodok én is, de eljárási szempontból én kitartok az MV kompetenciái mellett, ugye, ügyelni kell itt erre, hogyha mindent magunk akarunk elvégezni, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy semmi nem fog működni. Úgy gondolom, hogy ügyelnünk kell a kompetenciák kérdésére. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Tényleg mindenkit arra kérek, hogy rövidre fogja a hozzászólását. Nagyon röviden hiszen nagyon sok minden elhangzott már a kollégák részéről, ami a befogadható termékek bővítését illeti, listának bővítését. Nos, remélem, hogy a cukor is ide tartozik majd, hiszen tudjuk, hogy itt milyen nehézségek vannak. Aztán hangsúlyoznám a költségvetés csökkentésének problémáját, ez szerintem nagyon is problémás. Ami a bort illeti, itt négy szem közt fogok majd beszélni jelentős tevővel, hogy biztos legyek abban, hogy jól értjük egymást. Aztán még egy kérdést szeretnék megemlíteni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a a, a termékek piacszervezésében hogyan járunk el. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich... Nagyon szépen köszönöm. Egy pontra szeretnék koncentrálni, ez pedig a javasolt stratégia a jelentéstevő részéről a válságok esetében, a piaci válságok esetében, hogy ezt kezelni lehessen. Önkéntes termék mennyiségcsökkentés lenne itt. Szerintem tanulni kellene a tejválságból, tudjuk, hogy mennyi mindent semmisítettek meg, a mechanizmust kellene bevezetni, van már egy monitorozási hely, és ezt kellene most egy kicsit kifejlesztenünk annak érdekében, hogy a válságkezelést is elvégezni tudja. Erre kellene törekednünk. Fontos szerint én a DEVE vélemény adója vagyok, és úgy gondolom, hogy a nemzetközi szinten is a túltermelés fatális következményekkel járhat. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen következetesnek kell maradnunk. Santos képviselő. Elnök úr, köszönöm szépen. Figyelembe véve az, hogy milyen kevés időnk van, csak néhány vonatkozásra koncentrálnék a mezőgazdaságon belül. A ultraperiferiális régiókra utalnék Ugye itt elismeri a szöveg, hogy ezeknek a zónáknak különleges sajátos igényeik vannak. És az lett a konklúzió, hogy ezeknek a régióknak az igényeit nem lehet lefedni a közös agrárpolitika jelenlegi első pillér alá tartozó intézkedéseivel emiatt vitathatatlan, hogy ezt a rendszert megfelelő pénzügyi alapokkal kell pótolni, ezért kérem a támogatását figyelembe véve mind azt, amit a jelentéstevő is említett, a bizottságnak ezt a javaslatát el kell utasítani és ugye fontos, hogy sikerüljön, sikerre járjanak azok az erőfeszítések, amelyek a jelenlegi korlátozott költségvetési lehetőségeket igyekszenek fellazítani. Köszönöm.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 folytatnám. Azt hiszem, hogy túlságosan rövid itt a határidő, nem tudom, miért van itt a területfélet borfajták, illetve szőlőfajták esetében a Bitis Lambruscát kiemelni. Ez kifejezetten alacsony minőségű bort termel. Nem tudom, miért kell olyan hibriddel foglalkozni, ami nem felel meg a minőség elvárásainak. Ezért ugyanakkor a 222-es cikre is hivatkoznék, ahol tulajdonképpen egy válságkezelő eszközként igyekeznek ezt meghatározni. Obrigada, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer o relator pelas preocupações que tem com o. Ribeiro asszony, köszönöm szépen azt, hogy foglalkozott a poszai intézkedések finanszírozásában. Nagyon fontos az, hogy több pénzt kapjunk erre. Korábban már eh, hallhattuk azt, hogy nem fognak kevesebb pénzt adni a poszei régiókra. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek gondok a tárgyalások során eh, sem. Az első pillérben nem szabad, hogy eltérjenek a szabályoktól, ugyanez vonatkozik a vidékfejlesztési területekre, és itt is egy központi egységre van szükség. Ehhez egyfajta meccéspotra van szükség. Járai kolléga Erik Andrő. Köszönöm, szeretnék André kollégának köszönetet mondani ezért a kiváló munkáért. Rövid idő alatt végezte el. Ez a jelentés jelentős mértékben javítja a bizottsági javaslatokat tök szempontból, konkrétan eh, a méltányossági eh, rendszerre gondolok, a földrajzi eredet rendszerére, a szállítási lánc kibővítésére, a piaci átláthatóságra vonatkozó intézkedésekre, és így tovább, amelyek természetesen összefüggenek mindazon a munkával, amelyet mi magunk is, amivel foglalkozunk, a méltánytalan piaci gyakorlatokra vonatkozó rendelet vitája keretében. Ugyanakkor egyetértek Michel Danton úrra, az Omnibus kapcsán jelentős eredményt értünk el, és legyünk óvatosak, hogy nehogy újra fölnyissunk egy egyébként nehéz vitát, kieresztve a konzervos dobozból a kukacokat. Úgy gondolom, hogy érdemes emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez kockázat. A többi vonatkozásban tudjuk támogatni a javaslatot. Grazie, grazie Presidente, ma anche io voglio semplicemente ringraziare. Köszönöm szépen, szeretnék továbbá köszönetet mondani Eh, én is eh, szeretnék köszönet mondani Eriknek a kiváló munkájához. És eh, igen, jelentős ambícióval fogott neki az anyagnak. Minden javaslatát üdvözlök. A, nyilv, a, az intervenciós rendszernek biztonsági hálót kell biztosítania a mezőgazdasági vállalkozók számára. és úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk eh, az informatikai távközlési eh, eszközöket, különösen a blockchain alapú technológiákat, ez ugyanis eh, jelentős mértékben egyszerűsíteni a termékek nyomon követhetőségét. Ami egyéb ágazatokat illet, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb rugalmasságot kell biztosítanunk az engedélyek kiadásában, és nem támogatom a bizottságnak azt a javaslatát, amely korlátozná a védett eredetvédett termékeknek a definíciójára vonatkozó lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy meg kell különböztetnünk bizonyos termékeket egymástól, képesnek kell arra lennünk, hogy bizonyos termékeket megkülönböztessünk a bortól, mint kategóriától. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt azt az eszközt bevezetni, amely az, a szállítási láncnak a hosszát rövidítette le, hiszen a gazdálkodóknak nagy, jelentős, nagy nehez, nehézségeket jelent az, hogyha túlságosan hosszú az, a, az ellátási lánc, a szállítási lánc. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Eh, ha öt percben tudna beszélni nekünk, annak nagyon örülnénk. Köszönöm szépen, megpróbáljuk lehetőleg rövidebb lenni. 6.30-kor kezdődik a trilógus. Eh, ez is egy fontos része a mai napomnak. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon eh, tartalmas jelentést tett le az asztalra az jelentéstevő ha magunk készítettük volna ezt, akkor valószínűleg másfél éve került volna a hatástalományokkal együtt, de természetesen valami sokkal karcsúbb kiadás mellett döntöttünk. Azt hallottam, és ezt jogosnak is tartom, hogy vannak még dolgok, amelyek nem világosak, vagy elég szubstanciálisan alátámasztottak. Ez az egyik például közös piaci szervezetekre vonatkozó rendelkezések, illetve a stratégiai tervekkel vonatkozó rendelkezések van. Egy felvetés például, ami teljesen nem, egyetlen nem meg a vitában, ez a bizottságnak az a javaslata volt a stratégiai tervekkel vonatkozó rendszerben, hogy az operatív programok rendszerét kinyissák más ágazatoknak is, és a költségvetés 3%-át erre nyissák meg termelői szervezetek számára. Ennek nagyon súlyos szerepe, hatása lehet a magánpiacra, de nem tudjuk, hogy ez hogy függ össze az összes olyan konkrét felvetéssel, ami egyébként szerepel a jelentésben. Úgy gondolom, hogy a politikák következetessége rettenetesen fontos, meg kellene próbálnunk ezt átgondolni. Röviden megjegyzést tennék a piacokkal és az élelmiszer lánccal kapcsolatban, illetve a borokkal kapcsolatban. Nagyon óvatosan tettük meg ezeket a konkrét javaslatokat, mert úgy gondoltuk, hogy a, az a fajta politikai iránymutatás, ami évek óta tapasztalható, az azt mondja, hogy a, a közös piaci szervezeteknek piacorientáltnak kell lenniük egy megfelelően meghatározott operatív e, jó működő biztonsági hálóval ellentéstevő, e, nyilván a, e, jóval messzebb ment ennél, és a kérdés az, hogy ez eltérése, vagy teljes irányváltás az agrárpolitikától, attól a fajta agrárpolitikától, amely piacorientált. Most beszéltünk ugye a közvetlen kifizetések céljáról, és hogyha a piaci intézkedések szerepét jelentős mértékben megváltoztatjuk, akkor pont a közvetlen kifizetések, különösen a, a kapcsolat közvetlen kifizetések kérése hirtelen újra ezzel párhuzamosan felvetődik. Tehát szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet indexálni az intervenciós árakat, mert ez előbb-utóbb oda vezet, hogy az intervenciós intézkedésekkel sokkal inkább támaszkodik a rendszer. Jó lehet, hogyha vásároltunk egy terméket, akkor tudnunk kell, hogy mit kezdjünk vele, hogyha azok kikerülnek a közártárakból. És ugye valós események mutatják, hogy ez mennyire így van. Ráadásul itt van egyfajta intézményesítési javaslat, egy bizottság által a tejválság idején valamennyi ágazatban bevezetett rendszer kapcsán. Én személy szerint kicsit idegesít az a tény, hogy nos úgy gondolom, hogy elemeznünk kellene az, hogy ez hogyan zajlana le, illetve milyen üzenetet határozna meg a gazdálkodók, a termelők felé Ma délelőtt részt vettem a horizontális rendelet vitájában, és végső soron nyilvánvaló, hogy különbséget kell tenni a, vála- a piaci intézkedések és a válságintézkedések között, de a, a lényeg az mindig az a kérdés, hogy honnan jön a pénz, és hogyha a pénz a költségvetésből jön, akkor valószínűleg a leggyakorlatiasabb mód az az, hogy egy mezőgazdasági tartalékon keresztül kezeljük ezt a pénzt. Ami az élelmiszerláncot illeti, Dantan úr által elmondottakra tudok hivatkozni, az Omnibus nagyon sok mindent elért, nem olyan régen, egy évvel ezelőtt, kézzelfogható tapasztalatunk ezzel, ezek a szabályokat főképpen nincs, úgyhogy nem tudom, hogy érdemesen még egyszer fölnyitni Pandora szelencéjét az említett kukacokkal együtt, és nem hiszem, hogy érdemes kockára tennünk azt, amit elértünk. Ami a piaci átláthatóságot illeti, ön is nyilván tudja, hogy a bizottság jelen pillanatban alap, alapos elemzéseket végez, amelyeknek az a célja, hogy új intézkedéseket vonjon be az ár átláthatós, át, ár átláthatóság kérdésében, ami a verseny jogot illeti itt olyan új szabály van, amelyet le kell tesztelni még mielőtt a módosítására sor kerülhet. Hagyj térek rá a borral kapcsolatos kérdés csomagra. A szőlőtelepítés 20, 2030 utáni engedélyezése, ez a kérdéskör bizony újra teljes mértékben fölborítaná az eddigi egyeztetéseket, hiszen ennek, az, ennek a tervnek a megvalósítása csak három éve folyik, ezt a három év után ezt véglegesé tenni, az, az, az túlságosan korai. Nem gondolom, hogy határozatlan időre meg kellene hosszabbítani ezt a rendszert. Örömmel látom, hogy a jelentéstevő teljes mértékben támogatja a bizottság javaslatait a tiltott változatokkal kapcsolatban. A Vitis labruszkára hivatkoznék, mint szőlőfajtára, változatra. Ez a hosszú ideig korlátozás szenvedő faj, ez a fajta korlátozás igazándiból nem indokolt sem egészségügyi, sem egyéb szempontokból. Az a fölvetés, hogy az alkoholmentes borok élvezhetik ugyanezt a védelmet, mint az alkoholtartalmú hagyományos borok. Nos, a bizottság úgy gondolja, hogy a javaslatot továbbra is nagyon releváns a mai borpiacon, és leginkább a jövő borpiacán, amely egyre globálisabb és egyre nagyobb versennyel jellemezhető piac lesz ezért az EU-s bortermelőknek minden eszközt biztosítanunk kell, hogy versenyképesek tudjanak maradni, miközben meg tudjuk védeni a borok sajátosságára vonatkozóan minden lehetőséget. Nyilván minden alkoholmentes bor, borból származó termék lenne, ez nem új termék, olyan alkoholmentes borról nem beszélhetünk, amely nem borból származik Örülök, hogy a jelentéstevő a, a 1308-as rendelet szellemében elvégzendő hozzávaló címkézés vonalkozásait is figyelembe veszi, de itt nem további kötelezettségekről van szó, a 2017-es bizottsági jelentés, amely kötelező címkézésről szólt, idejét az alkoholos, tartalmi italok tápértékének feltételes feltüntetésre vonatkozó szabályokat is. Ez akkor gyakorlatilag még nem volt kész anyag, tehát ezt az iparági javaslatot a bizottság mindig vizsgálja. Azzal tisztán vagyunk, hogy az erre vonatkozó borra kapcsolatos javaslatokat az ipar nagymértékben támogatja. A címkézésre vonatkozóan vannak tagállami kezdeményezések is, és ez lehetséges, hogy hozzájárulna az egységes piac töredezetté válását, feltagolódását. Úgyhogy követjük ezt a vitát. Ami a földrajzi eredet eh, meghatározást, eredetjelzést illeti, úgy gondolom, hogy itt túlságosan sok van. e pillanatban nincsen. Természetesen a biztos bizottság mindig eh, nyitott mindenféle eh, tartalmi szakmai vitát, vitára. Szívesen elmondjuk, hogy miért vagyunk bizonyos vonatkozásokban vonakodóak. Elnök, köszönöm szépen! Ez egészen jól hangzott. A jelentéstevének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nem fogok minden kérdésre válaszolni. Röviden reagol, reagálnék a bizottságtól hallottakra, anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék. Szerintem, hogyha egy, a papíron minden rendben van, aztán, hogyha egy kicsit fölemeljük a hangunkat, akkor már nem olyan egyszerű a dolog Mm, nagyon fontos, hogy megfelelően járjunk el és kialakítsuk a véleményünket. Tudjuk, hogy a szarvasmarhágazatban milyen problémák vannak, és hogyha ezt korrigálni akarjuk, akkor megvan annak a veszélye, hogy az egész költségvetési keretet ott fölhasználjuk. Mm, azt hiszem, hogy erről ismét beszélnünk kell majd. Nem szeretnék egyesével kitérni az összes ágazatra, amely megemlítésre került, de szeretnék megnyugtatni mindenkit, Mise Dantant, illetve a bizottság képviselőit is, hogy nem fogunk visszalépni, megtartjuk azt, amit az Omnibus keretében elértünk. Igazából itt előrelépést szeretnénk elérni, tehát továbbvinni azt, ami az omnibusban már megszületett. Hogy ez túlságosan korai, vagy túlságosan késő, nos, nem szeretnék csak azért változtatni, hogy változtassak, hiszen <clears throat> ez céltalan lenne. Olyan változtatásokat javaslok, amely tényleg gyorsít előreléptet. Ami az alkoholmentes borokat illeti, A jelentésben nem arról van szó, hogy ellenezném azt, hogy alkoholmentes italok készüljenek borból, nem aromatizált borokról van szó, fontos, hogy ezeket a CMO-kkal, azt, hogy a CMO megmaradjon a borágazatban, és a CMU, tehát a közös piacszervezés definíciójában a 8,5%-os alkoholtartalmat találjuk, tehát itt pusztán a bor kategóriát ból szeretnénk ezt kivenni. Ami pedig a különböző variációkat illeti, Ez opcionális a tagállamok számára, illetve a borkészítők számára. 20-21-2027-es projektről szavazni, szavazni fogunk, és itt pedig a biodiverzitással és az éghajlatváltozások kapcsolatos változtatásokról van szó, szóval, úgyhogy itt egy opció, opciót vezetünk be, mely szerint a biodiverzitással kapcsolatos kihívásokra, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra reagálni, tud, reagálni tudnánk. Tehát szerintem ez nagyon jó opcióként. Aztán beszéltünk a pozéiről, nem arról van szó, hogy elfogadnánk a költségvetési csökkentést, és végül, ami az Ebert Normant illeti, Strasbourgban beszéltünk erről a kérdésről, illetve beszéltünk a kompetencia kérdésről, nagyon fontos, hogy az ágazatot megfelelően kísérjük. Tehát nem arról van szó, hogy túl későn vagy túl korán lépnénk, hanem egész egyszerűen reagálnunk kell a fogyasztók kérésére, és valahogy az ágazattal egyensúlyban kell ezt tenni. Köszönöm szépen a borágazat, az európai borágazatnak azt, hogy valóban komoly munkát végzett ebben a témában. Gondoljunk csak a kalóriá, kalória megjelölésére, és aztán valóban nagyon technikai jellegű előírások vannak, például az összetevőket illetően. Ezeket a kérdéseket gyorsan meg kell oldani, és erre megvan az akarat. a nemzetközi piacon is szerepelünk, úgyhogy oda kell figyelni a, ebben ebben, ezen a területen a dinamikára világszerte. Fontos, hogy fölkaroljuk a borágazatot Európában, és ne hagyjuk, hogy lecsúszon, lemaradjon. Oda kell figyelni a fogyasztókra, oda kell figyelni a fiatalokra, és nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő időben lépjünk, és, és ne késlekedjünk. Nos, azt hiszem, hogy ennyit szeretnék így röviden elmondani. Köszönöm szépen az érdekes vitát, és dolgozni fogok a módosítókon, hogy gyorsan tető alá hozhassuk ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk a végén, hogy mikor lesz a következő találkozunk ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen ezt a vitát, és elnézést azt, hogy azért, hogy annyira sietettem ezt az ülést, és most üdvözlöm körünkben a DEVE alelnökét, vele együtt fogjuk levezetni ezt a következő ülésrészt. A 10-es és 11-es pontot. De Castro úrnak is távoznia kell. Ő felel a 10-es pontban a delegáció tekintetében, és mivel mennie kell ezt előre hozzuk, hogy De Castro úr is itt lehessen. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna elmondani, hogy kaptunk egy olyan jelentést, amit jól megírt a DEVE, illetve az AGRI titkársága Madridban, ezen az úton többen is részt vettünk, Maria Hojbus, Kier Aguilera és más kollégák is más szakbizottságokból, a DEVE szakbizottságból. Egy igazi szakmai út volt ez, nem akarom most elmondani azt, hogy mi történt pontosan ott, hiszen hosszú nap áll mögöttünk. Ez a jelentés hűen ábrázolja az utunkat, a madridi vitákat is, a vitákat a szenátusban, Madridban. Rendkívül érdekes volt ez a vita. A FAO számos akasztó hírrel szolgált, ezt is felgyeztők, delegációvezetőként hangsúlyoztam azt, hogy el kell érni a fejlesztési célokat, mert ezektől egyre inkább eltávolodunk. A delegációról szóló jelentést nagyon jó, ebben számos információt találhatnak. Mindenki láthatja, hogy mit mondtak el, ki mondta azt. A tartalmakról még beszélni kell, nem ma, nem egy ilyen hosszú nap után, hanem egy másik alkalommal. Lehet, hogy majd folytatnánk erről egy vitát, hiszen az éjség leküzdése a világban nem, hogy jobban menne, hanem még rosszabbul. Tehát mindenképpen ez ellen tenni kell, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és kérem, olvassák el ezt a jelentést. Köszönöm, hogy az elnök, szívesen megadnám a szót, most Hajbuch asszonynak öné a szót, tessék. Kérem, hogy nagyon rövid legyen. Igen, nagyon rövid leszek. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Paulo de Castro elmondott. Hogyha a világ éhénységét vitatjuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy rossz a helyzet, és az, amit Madridban elkezdtünk az első parlamenti üléssel, azt folytatnunk kell. Ott elmondták az országok a helyzetüket, és erre kell építenünk, tovább kell folytatnunk a munkát. Azt kérném, hogy még több parlamenti képviselő vegyen ezen részt. Szégyen teljes volt látni azt, hogy milyen kevés ország képviselte magát Európából, Németországot senki nem képviselte, tehát mindenképpen szeretném, hogyha ezzel foglalkoznak a továbbiakban is, mert nagyon fontos ez a téma. Az információkat átadtuk, megvan a jelentés és vissza fogunk erre térni az Agriban, a DEVE szabizottságban is. Lehet, hogy az periódus végén foglalkozunk még ezekkel a kérdésekkel. Mindenképpen érdekel bennünket ez, és sokan úgy gondolják, hogy az agrárpolitika kevés hatással jár, és nem is foglalkozik talán az éhénységgel a világon. Hogyha továbbit ehhez nem tudnak mondani, akkor már rá is terünk gyorsan a 11-es pontra, ez is egy közös pontunkat devével és egy kicsit várunk a 9-es ponttal. A 11-es pont következne most egy eszmecsere Tom Arnolddal, aki a Vidéki Afrika munkacsoport elnöke. Azt kérném, hogy jöjjön ide hozzánk és meg is adom önnek a szót. Itt van-e a vendégünk? Czy jest już z nami na sali pan e, Tom Arnold? Itt van-e már Tom Arnold? A to musimy, musimy... Érkezik, azt mondja. A titkárság, titkárságot kicsit várnunk kell. Ebben az esetben akkor valak, a másik elnök hozzá, társelnök hozzászólna? Okay. W, tej, w tym punkcie prosimy o wypowiedź. Öné a szót, tessék.